So, Kolleginnen und Kollegen. Kedves kolléganők és kollégák, kezdhetünk. Készítsék elő ülőhelyüket. Nyilván szükség lesz a szavazókártyákra is. Wir steigen jetzt ein. A tízes napi rendi ponttal folytatjuk. Elsőként Renate Zomer kolléganőnek adnám meg az szót, aki a néppárt nevében szeretne felszólalni. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy nyilatkozatot tennék a néppárt nevében. A egészségre vonatkozó engedélyezett állítások megvétózásáról vitát tartottunk, és úgy döntöttünk, hogy jelet adjunk a bizottságnak, és csatlakozunk a vétóhoz. Írásbeli nyilatkozatot szeretnék leadni a titkárságnak, és megkérem, hogy vegyék jegyzőkönyvet. Tehát Vegyék jegyzőkönyvbe, hogy elektronikusan elküldöm a nyilatkozatunkat, amely tartalmazza az agályainkat. Az agályainkról a tegnapi vita során értettünk szót. Nem az EFSA, az Élelmiszerbiztonsági Hivatal ellen vagyunk. Ellenkezőleg az EFSA-t támogatjuk, és tudományos szakismeretét, de természetesen az EFSA-t nem azért hozták létre, hogy reklámszövegeket véleményezzen. Azért szeretnénk benyújtani a nyilatkozatot, hogy a bizottság vegye észre ezt. A bizottság nem szabad, hogy figyelmen kívül hagyja a parlamentet, nem szabad, hogy a parlament nélkül döntsön, és döntsön egy olyan eljárásról, amely még zajlik még nem sikerült a hozzáadott érték profilokat kiértékelni, azonban a bizottság politikai döntést akar hozni a hozzáadott érték profilok tekintetében, és itt újra szeretné osztályozni az egészségre vonatkozó engedélyezett állításokat. Ezt mi így nem vállalhatjuk, és mínusszal fogunk szavazni nem támogatjuk a félrevezető reklámot, nem támogatjuk a fogyasztó félrevezetését. Ezt szeretnénk érvényre juttatni. Köszönöm. Köszönöm, asszony. Ellenvetés? Látom, nincsen. Akkor elkezdhetjük a szavazást. Tehát a 88-as cikkének második bekezdése alapján az élelmiszereken alkalmazott egészségre vonatkozó állításokról. Azt javasolnám, hogy elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 22-en mellette, 37-en ellene, egy tartózkodás mellett. Köszönöm szépen. Elutasítva. Áttérünk a Herbrandi jelentésre, életbiztosítás, természet tőkénk, biológiai sokféleséggel kapcsolatos 2020-ig teljesítendő uniós stratégia. jó vaskos csomag. Van néhány konszolidált módosító is. Tehát az egyes konszolidált módosító mellett ki van. Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor áttérünk a második konszolidált módosító mellette. Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor áttérünk a hármas konszolidált módosítóra mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Áttérünk a négyes módosítóra mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös módosító ellene mellette. Elfogadtuk. akkor a hatos konszolidált módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A hetes konszolidált módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Most szavazunk a nyolcas konszolidáltról mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. A kilences konszolidált mellett? Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. A tízes konszolidált mellett? Ellene? Tartózkodás elfogadtuk a 11-es konszolidált módosító mellett ellene elfogadtuk. 12-es konszolidált módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenhármas kompromisszumosról mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. A 26-os módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. A 36-os, 36-os módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 37-es és a 39-esről mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 38-asról szavazunk részenként, első rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. A regi egyesről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, a 40-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, a 42-esről részenként első rész mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 42-es első részét. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 36-os. 36 mellette, 26 ellene elfogadtuk. Második részről szavazunk, mellette. Ellene. Érdekes konstelláció. Ellenőrizzük a második részről elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 33 mellette, 29 ellene. Elfogadtuk. Az ITRE 19-esről szavazunk mellette. Ellene. Elfogadtuk. ITRE 8-as mellett. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 44-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 45-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 47-esről szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri egyes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 49-ről nem szavazunk, a 48-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-esről két részben, első rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellene tartózkodás. Még egyszer a második részre mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a második részt elektronikusan. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 38 mellette, 23 ellene. Mindenki jól nyújtsa ki a kezét, akkor egyszerűbb számolni. A koordinátoroknak. Akkor az 53-asról szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 54-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Itre négyes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 57-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 60-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 61-es mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk. 62-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. A PES 9-es mellett, ellene, tartózkodás nem látom elektronikusan. A PES 9-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Az Aldéban egy több a kelleténél. Elnök úr. Ezt azért... Tehát túl sok a liberális. Hát, hát ez, ez valami álom, hogy túl sok a liberális. Zárom a szavazást mellette. Kérem önöket, hogy emeljék bátran az égbe a kezüket. ITRE 9-es mellett kitámogatja az ITRE 9-es, ellene tartózkodás elfogadtuk. ITRE 10-es két részben, első rész mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Itre 11-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Itre 13-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Itre 22-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. A regi négyes ITRE 22-es elektronikusan. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 30 a mellette, 33-an ellene. Elutasítva. Áttérünk a regi 4-esre mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Itre 20-as első rész mellett ellene. Még egyszer. Itre 20-as első rész mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Itre 2-es mellett. Ellen. Tartózkodás. Elutasítva. Itre 21-es mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk, regi kettes mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 63-as módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 64-es mellett, ellene, tartózkodás ezt ellenőrizzük, ellenőrizzük. A 64-es módosítót. A néppártnál egyel többen vannak. Most. Igen, 33 a mellette, 30-an ellene elfogadtuk. 65-ös mellett. Ellene? Tartózkodás ellenőrizzük a 65-öst elektronikusan. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 32-en mellette, 31-en ellene. Elfogadtuk. 66-osról szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 67-esről két részben első rész mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész. Mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Az ITRE hármas első rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett, ellene, tartózkodás nem világos, elektronikusan, tehát a második részről itre hármas. Zárom a szavazást. 34 mellette, 28 ellene, elfogadtuk. Regi 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 68-as módosító mellett, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, a 68-ast elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 30 mellette, 33 ellene. Elutasítva. 69-es. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. 69-est ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 32 mellette, 31 ellene. Éppen, hogy de elfogadtuk. 70-esről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 71-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor ugrunk egyet. A 77-es módosítóra mellette ellene, tartózkodás még egyszer mellette, 77-es. Föl a kézzel, ellene, tartózkodás, most világos. Elfogadtuk. 69-esről szavazunk, ki támogatja, mellette. 79-es eh, elnézést. Esztrela. Mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk. Itre hatos mellett, ellene, tartózkodás, ezt elektronikusan ellenőrizzük, nem volt világos az ITRA hatos. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 36 mellette, 26 ellene. Elfogadtuk. 80-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Szavazunk most a 81-esül három részben első rész mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Második rész mellett ellenőrzési óhaj van. Zárom a szavazást. 31 mellette, 32 ellen. Hú, éppen, hogy elutasítva. Kettes. A második rész mellett a 81-esnél vagyunk. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Tehát szavazunk a második részről. Zárom a szavazást. 21-es, 21-en ellene, 42 mellette. Egyértelmű. Jó. Akkor a harmadik részről szavazunk. A harmadik rész mellett. Tartózkodás elutasítva. 82-es mellett ellene, tartózkodás elutasítva. 83-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Regi 3-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 43-as módosító mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 85-ösről három részben első rész mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett, ellene, tartózkodás elutasítva harmadik rész mellett, ellene, harmadik részről elektronikusan tehát a 85-ös harmadik részét elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 32 mellette, 30 ellene. Elfogadtuk. A 116-osról szavazunk mellette. A 116 os nem aktuális, Agri 18-as mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Regi 13 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Itra 2-es, két részben, első rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 76-os mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 119-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, regi 9 mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk, 120-as mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, itre 14-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, itre 15 mellett, mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Itre 12 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 76-os, bocsánat, 86-os <laughs> mellett, 86-os. Tartózkodás elutasítva. Ugrunk a 103-asra mellette támogatja a 103-ast. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 46-os mellett. Ellene. Tartózkodás. Itt eh, hibázott 46-osról még egyszer szavazunk, elektronikusan. 103-os? Elfogadtuk? Záró a szavag. Tehát 24-35 ellenében elutasítva. A Regi 11-es mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk akkor a 108-as módosító mellett ellene tartózkodás elutasít. 106-os mellett ellene tartózkodás elutasítva. 105-ös. Nem, a 106-ost ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 31-en mellette, 31-en ellene elutasítva. 105-ös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 104-es mellett, elnézést, 105, ha 105-öst elfogadtuk, a 104 es nem szavazunk, 107-es, ki támogatja? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 109-es mellett. Ellene? Tartózkodás. Elektronikusan ellenőrizzük. 109-esről szavazunk. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 32 mellette, 29-en ellene. Így elfogadtuk. 110-es mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk. Itre 7-es mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk. Regi 7-es mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk. 111-es mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk, 112-es nem aktuális 113-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 114-esről nem szavazunk, 117-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 118-as mellette ellene, tartózkodás, ez nem volt világos, akkor a 118-asról elektronikusan szavazunk. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Tehát 46-an mellette, 14-en ellene. Hát innen nem lehetett látni. Akkor a 121-es. Ki támogatja a 121-est? Mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk. 122-es. Mellett? Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 123-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 124-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Itre 16-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ugrunk. És pedig a 138-asra. Részenként szavazunk. Első rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett Tekin. ellene tartózkodás elutasítva. A 139-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 5-ös mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ugrunk, jó sokat. ...155-ösig, 155-ösről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 156-os mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 157-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. Megint ugrunk. Agri 7-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 180-as mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 181-es mellett, ellene. Még egyszer, ki támogatja 181-est? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 182-es. A 181-est ellenőrizzük. Ki támogatja? Mindenki szavazott? rom a szavazás. 30 után mellette, 25-en ellene. Így elfogadtuk. Most éppen a 181-es módosító indítványról szavaztunk. Elektronikusan is ellenőriztük. De megismételhetjük, hogyha valahol késett a tolmács, tehát a 181-esről elektronikusan. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 37-en mellette, 24-en ellene. Nagyszerű. 182-es. A 182-esről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 183-asról szavazunk. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 184-es mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk. 185-ös mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 186-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítottuk. A 197-esre ugrunk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 189-es mellett, 198-as elnézést az elnök hibázott, 198-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 188-asról szavazunk két részben, első rész mellette, 199 ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A 200-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 201-es mellett ellene tartózkodás nem világos. Még egyszer. A 201-es mellett emeljék fel a kezüket mellette. Ellene tartózkodás. Ezt elektronikusan ellenőrizzük. Nem világos. 201-es elektronikusan. Mindenki szavazott? 18-an, mellette 44-en ellene, innen nem lehetett látni. Kérem, mindenki bátran emelje fel a kezét, megkönnyíti a munkánkat. Agri 10-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Agri 16-os mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Agri 19 mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 201-es, elnézés, 204-es, 204-es mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 202-es mellett. Ellene. elektronikusan 202-es. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 30-an mellette, 30-an ellene, így elutasítva. 203-as mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. PES 1-es mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 205-ös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 206-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 207-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 208-as két részben első rész mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 209-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 210-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 212-es két részben első rész mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Második rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 211-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. PES 2 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. PES 3 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. PES 6-os mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 213-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 214-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 215-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 216-os két részben első rész mellett ellene tartózkodás elutasítva. A 2016 os első része. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 40-en mellette, 22-en ellene. Még egyszer megkérnék mindenkit, hogy jó bátran emelje fel a kezét, hogy lássam. Második rész. Második rész. 2016 os mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 117-es mellett ellene tartózkodás elutasítva 218-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk 219-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk 221-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk 220-as ez nem aktuális, 222-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk 223-as mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. PES 5-ről nem szavazunk, a PES 8-asról sem, a PES 10 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, PES 11 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Pest 12 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk Pest 13 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ugrunk a 233-asra, kitámogatja. Ellene tartózkodás elutasítva. 240-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 241-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 243-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 242-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 244-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 245-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 200 a hármas regi mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk, 246-os két részben. Az első rész mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett, a 200 2047 es 2047 es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A 248-as mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 249-es mellett. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 253-as három részben első rész mellett. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 253 os második része mellette. Ohoho, nem szavazunk róla. Akkor 253-as harmadik rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 256-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 254-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 250-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 251-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 255-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk 257-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk 258-as mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk regi 14-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk 259-es mellett, ellene tartózkodás elutasítva 260-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 261-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 262-es mellett, ellene, tartózkodás, nem világos, 262-esről szavazunk, 262-es elektronikusan, Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 31-en mellette, 30-an ellene elfogadtuk. 263-as mellett kitámogatja, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Itre 17-es mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Itre 18-as három részben, első rész mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk második rész mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, harmadik rész mellett ellentartózkodás elfogadtuk. A 264-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 265-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 266-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Regi 10-esről nem szavazunk. 267-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, PES 7 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 268-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 269 mellett mellett ellene nem világos. 269-ről elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 31-en mellette, 29-en ellene elfogadtuk. 270-es mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 271-es mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 272 mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 273-as mellett. Ellene elektronikusan a 273-ról szavazunk. Megnyitom, 273-as. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 32 mellett, mellette, 29-en ellene. Elfogadtuk. Ugrunk a 282-esre mellette. Elfogadtuk. 283-as mellett. Ellene tartózkodás elutasítva, 285-ös mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 286-os két részben első rész mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett, ellene, tartózkodás, második, hát is elfogadtuk, Regi 8-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Regi 5-ös mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Regi 6-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Akkor áttérünk a preambulum bekezdéseket egyes mellett, elfogadtuk. Kettő azonos, a kettős és a hármas mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk. Az ötös mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 15-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 16-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 17-es mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk, 18-as mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk, 19-es mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk, 21-es mellett ellene, tartózkodás. A 21-est elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 29-en mellette, 33-an ellene elutasítva. A 22-esről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 23-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 25-ös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 41-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, akkor a Végső szavazás elektronikusan megnyitom. Mindenki szavazott? Kettő kolléga hiányzik, mindenki szavazott. 58-an mellette, senki nem ellenzi, négy tartózkodás. Gratulálunk Jangerben Herbrandinak a jelentéshez. Akkor áttérünk a 12-es napi rendi pontra. Áttérünk a 12-es napi rendi pontra. Itt a rossz minőségű szilikon mell implantátumokról van szó, amelyeket a francia PIP vállalat gyártott. Szeretném mm, megkérdezni, hogy ki követi az előadót. Ellene ki van? Tartózkodás ezennel egy hangúan elfogadtuk a szóbeli kérdést, és akkor most a vita következik. Te kolléga Ulmer. Ulmer kolléga. Igen, hogyha egy kicsit nyugodtabb lesz a légkör. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, arról van szó, hogy a PIP mellimplantátumok botránya ügyében lépnünk kell, és felkérjük a bizottságot, hogy foglalkozzon kérdéseinkkel. És hogy az orvosi termékekre vonatkozó irányelvbe vegye fel aggájainkat. Nyilvánvalóan az a helyzet, hogy ez az irányelv eléggé jól működik, azonban megmutatkozott, hogy a bűnözők energiája ebben a cégben okosabbnak bizonyult, mint az irányelv. Mit tanulunk ebből? Erősebb ellenőrzési lehetőségre van szükségünk, jobb nyomon követhetőségre van szükségünk. Olyan technikákra is van szükségünk, amelyekkel megvizsgálhatjuk az orvosi termékeket roncsolásmentes módon. Azt is tanulhatjuk, hogy az eddigi rendszernek van egy gyenge pontja, és pedig az, hogy általában írásban kérdeznek rá a termékekre, és nem vizsgálják meg közvetlenül az adott terméket. Itt mindenképpen sokkal erősebben a termékekre kell koncentrálnunk. Nemzetállami szinten is fontos, hogy vegyen egy implantátum jegyzék, hogy megfelelő információkat adhassunk az érintetteknek. Nem csak a PIP-re vonatkozik ez, különféle csípőprotézisek fém részeiben is találtak problémákat. És így egy korai riasztó rendszer bevezetése mindenképpen jó lenne. Természetesen az adatvédelem fenntartása mellett. Tehát amennyiben egy érintett páciens nem óhajtja, akkor nem kerül be a jegyzékbe. Szerintem ez egy viszonylag jó megoldás lenne. Támogatom azt, hogy a bizottság készítse elő a joganyagot, és örülök a vitának. Köszönöm Ulmer kolléga, Linda meg Evan a követ. Um, thank, you, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon hosszan, hosszan vitáztunk erről a szakbizottságban, ezekről az implantátumokról. Én nem tudom, hogy um, ezt ilyen szakaszban el kell vinnünk a plenárisra. Tudjuk, hogy a bizottság új jogszabály tervezettel el majd elő, de hát mindegy, most a májusi plenárison ez rajta van, az állásfoglalás gyakorlatilag megismétli ugyanazt, amit januárban mondtunk. Tehát a januárban elmondottakat ismételjük, hogy szeretnénk a felülvizsgálatot, a jogszabály felülvizsgálatát, valamint szeretnénk, hogyha regisztrálnák az összes implantátumot, nem csak az én hazámban, hanem minden országban. Nem csak, hogy több ezer nő kapott ilyen PIP implantátumot és aggódik, de vannak olyan nők is többen, akik nem tudják pontosan, hogy milyen típusú implantátumot kaptak, és ezért aggódnak. Nagyon gyakran hallunk a bürokráciáról és egyebekről, de hát valakinek a bürokratikus terhei azt jelenthetik, hogy egy más valakinek az életét meg megvédjük. Tehát reméljük, hogy ez része lesz a jogszabálynak, remélem, hogy a parlament is támogatja ezt, és a tanács is. Szeretném megkérdezni, hogy itt van-e a bizottság, akkor válaszolnak majd a kérdésekre. Mivel a mellimplantátumokról már lezajlott a vita, a csípőprotézisek kérdése merült fel több tagállamban. És nem tudom, hogy milyen tanulságokat vont le a bizottság a csípőprotézisekkel kapcsolatos helyzetből. Egyfajta mechanizmus, valami megváltozott a csípőprotézisekben, és hát nem tudom, talán jobb minőségű próbákat, teszteket kellene végrehajtani, mielőtt ezek a protézisek és implantátumok forgalomba kerülnek. Én tudom, hogy Dániában és az Egyesült Királyságban is többen vannak, akiknek korábban kell majd az implantátum, illetve a protézis cseréjét megoldani, azért, mert ilyen tervezési problémák adódtak ezekkel az eszközökkel. Nagyon fontos problémáról van szó, és most a bizottságra tekintek, a bizottság javaslatát várja a parlament, csak így tudjuk majd a szükséges jogszabályváltoztatásokat eszközölni. Köszönöm szépen. Linda McEwen, Gilles Pagnot, Párnyó kolléga szeretne felszólni. Oui, monsieur le Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Olyan állásfoglalásról van szó, amely túl azon a nehézségen, amit tapasztaltunk ezzel a PIP-mel implantátumokkal Franciaországban, de végül is mindenütt Európában, sőt az egész világon. Ezzel az állásfoglalással nem csak arról van szó, hogy megállapítsuk, hogy a, az európai jogszabályoknak az átültetése az orvosi E, anyagok esetében nem egészen megfelelően történt meg. Ez az első megállapításunk. Itt egy csalás volt, és ez egy diszfunkciót tárt fel európai és nemzeti szinten. A kooperáció hiányát bizonyította, valamint a nemzetközi közösségnek az információ megosztása terén, és a nyomon követése sem valósult meg a felhasznált nyersanyagoknak az orvosi eszközök vonatkozásában. Ez a jelenlegi tanúsítási és ellenőrzési rendszernek a kudarcát jelenti, és azt is, hogy felül kell vizsgálni az irányelvet, és meg kell előzni az ilyen típusú csalásokat, ahogy ezt Linda Evin az előbb elmondta. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy annak fényében, ami történt ezekkel a PIP-mel implantátumokkal, más orvosi eszközök is napirenden szerepelnek, és bizonyos diszfunkciókat mutatnak. Itt gondolok például a csípőprotézisekre, amelyek nél nagyon komoly nehézségek eh, jelentkeztek, hogy eh, a tekintetben, hogy hogyan is néznek ki ezek a protézisek, csípőprotézisek. Tehát ezzel ezt az állásfoglalást eh, Sal azt is szeretnénk mondani a bizottságnak, hogy az új irányelvben, amely előkészület alatt áll, célszerű lenne egy olyan javaslatot tenni, amelyek egyrészt kényszerítő erejűek, és ugyanakkor ezeket a kisiklásokat megelőzik. Ugyanakkor javasolni egy módosító indítványom lesz, ami arra irányul, hogy a ö, gyártók, akik például csípő protéziseket gyártanak, azok kötelesek legyenek, mert jelenleg nem kötelesek, hogy kötelesek legyenek azt is megadni, hogy más országokban is vannak eljárások, mert jelenleg nem köteles tájékoztatást adni a gyártó arról, hogy egy más nemzeti hatóságnál mi történik, de a gyártó arra sem köteles, hogy azt jelezze, hogy egy másik tagállamban, Európai Uniós tagállamban például eljárás folyik, mint ahogy ez például volt az adott inkriminált vállalat esetében Franciaországban. Köszönöm, Párnyi úr. A következő felszóló Parvanova asszonyt. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ALDE nagyon örül a határozat tervezet, az állásolás tervezetnek, és széles körét kezeli a kérdéseknek, amelyekkel foglalkozni kell. Ugye a PIP-ből indultunk, ami januárban volt. Fontos, hogy különbséget tegyünk a csalások között, amely ugye Franciaországban jelenleg vizsgálata alatt áll, és az olyan kiskapuk mellett, amik a betegeket veszélyeztetik. Szerintem le kell vonni e, ezekből a következtetéseket és a tanulságot az orvosi eszközök vonatkozásában és meg kell, hogy becsüljük, illetve figyelembe vegyük azt is, hogy a, nem mind egységesek, hogy egyformák ezek az orvosi berendező eszközök. Köszönöm. Következő hozzászóló Govics asszony. Köszönöm szépen. Elnök úr, üdvözlöm ezt az állásfoglalási indítvány tervezetet, és sajnálom, hogy eddig fajult a helyzet. Szörnyű, hogy ilyen sok nő szenved ettől az emberekhez való hanyag hozzáállástól az ipar, amely előállítja ezeket a termékeket, nagyon magas követelményeknek kell, hogy megfeleljen. És nem felel meg. Vannak olyan termékek, amelyek egészen egyszerűen nem felelnek meg az emberi test igényeinek. És az összes olyan terméknek, amely az emberi testtel kapcsolatban kerül, nagyon magas szintűnek kell lennie az orvosi termékeket előállító ipar számára nagyon magas követelményeket kell megszabni. Remélem, hogy ez az ipar is megfelel majd a szigorú követelményeknek, amelyeket majd létrehozunk. Mindenképpen fontos a felvilágosítás is. A fiatalokat fel kell világosítani a veszélyekről. Nagyon sok fiatal, főleg fiatal nő oda van a mellekért. És hajlandó fiatalként berakni magának ilyen implantátumokat. Az iparnak valahol példát kellene mutatnia, informálni kellene, főleg a fiatalokat, hogy ne ragaszkodjanak ezekhez az eszközökhöz. Az ECR nevében Marina Janakudakis asszony Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, én is üdvözlöm ezt az állásfoglalást. De amellett, hogy ezt elmondom, hát hogy az orvosi berendezéseket meg fogjuk majd nézni, remélem, hogy azokra a területekre is odafigyelünk, amelyekre, amelyeket még le kell fedni. A PIP esetében csalásról van szó, de hát azért vannak itt más témák is, például az, hogy az implantátumokat hogyan lehet eh, viselni, nem csak az implantátumokat, hanem protéziseket és egyéb dolgokat, amelyeket az emberi testbe építenek be. Én értem, hogy szükség van itt valamire, de nem értem, hogy hogy fog ez működni a valódi helyzetben. Ez pedig, ez a lista, tehát hogy regisztrálják ezeket az implantátumokat. Hát a nyilván a kórházi nyilvántartásban benne van az, hogy kit műtöttek meg, ez a kórházi nyilvántartás megvan, de egy országos nyilvántartást hogyan tudnak mindig frissíteni, hiszen az emberek elköltöznek, címet változtatnak, és így tovább. Tehát ennek azért a gyakorlati aspektusait még meg kell, hogy értsem jobban, mielőtt támogatni tudom az állásfoglalást. Tulajdonképpen ez egy elv. Az útlevél gondolatát azt támogatom, hiszen ugye az a személynél van mindig, magával tudja vinni egy kicsi kártya, vagy bármi, Eh, talán a nyilvántartás az a biztosítóhoz, eh, a nem, egészségbiztosítóhoz kapcsolódva megoldható. Azt hiszem, hogy nagyon sok eh, probléma felmerül az orvosi berendezésekben, egyéb esetekben is, nem csak abban az a kapcsolatban, ami az állásfoglalásban szerepel. Köszönöm szépen, és most pedig Jacqueline Minou következik, aki az egészségügyi főigazgatóság képviseletében van itt. Hát több kérdést is kapott asszonyom, várjuk akkor ezekre a választ. Köszönöm szépen, elnök úr, és megköszönöm az európai parlamenti képviselőknek, hogy ezt az állásfoglalás tervezetet benyújtották, amely egy olyan témával foglalkozik, amely azt hiszem, hogy legalább az új év eleje óta mindenkit komolyan foglalkoztatott. Rögtön hadd mondjam el, hogy az Európai Bizottság egyetért együtt érez az elhangzott véleményekkel, az aggodalommal, a nőkkel kapcsolatos aggodalmakkal, megértjük a fájdalmat, az izgalmakat, aggódásokat, amelyek ugye azzal kapcsolatosak a 40 PIP gyár által gyártott implantátummal kapcsolatosak. A Tudományos Bizottságunkat kértük, amely az újonnan felmerülő egészségügyi kockázatokkal foglalkozik, hogy elemezze az információkat, adatokat, amelyek a rendelkezésünkre állnak, és ezt az értékelést folyamatosan frissíteni fogjuk az, az év során. Itt szándékos csalásról van szó a PIP esetében, tehát ezt soha nem szabad elfelejtenünk amikor a tanulságokat levonjuk ebből, a, ebből az esetből. Ettől függetlenül mi is ugyanúgy érzünk, mint ennek a szakbizottságnak a tagjai. Tehát ez az esemény több gyenge láncszemre is rámutatott. Ezeket könnyű beazonosítani, és az állásfoglalás meg is teszi, pontosan kiemeli ezeket. Ahogyan tudják, a bizottság már régóta tervezte javaslatok elfogadását arra vonatkozóan, hogy a jogszabályi kereteket felülvizsgálja, és ezeket a javaslatokat az év folyamán fogjuk bemutatni. A rendelkezésnek a fő célja pontosan az, ami a PIP esetben reflektorfénybe került. Szerettük, szeretnénk javítani a piaci felügyeletet, és szeretnénk megerősíteni a monitoring testületeket, az értesítő testületeket, valamint a nyomon követhetőségét minden olyan orvosi eszköznek, amelyet felhasználnak. Az idejében megfogadott, megfogalmazott és benyújtott javaslatok természetesen nem lépnek életbe azonnal, hiszen ezeket meg kell vitatni, jogszabályi formába kell önteni, és így tovább. De természetesen nem várhatunk eddig, mert ez nagyon hosszadalmas folyamat, szükség van ezért a jelenlegi szabályok felülvizsgálatára. Biztos tudják, hogy Dali biztos úr írt az egészségügyi minisztereknek a tagállamokban, annak érdekében, hogy a jelenlegi jogi kereteket, jogszabályi kereteket sikerüljön megerősíteni, és beazonosítottak néhány olyan lépést, amelyet már rögtön meg lehet tenni. Egyébként ezek tükröződnek az állásfoglalásban is, amely itt a parlamentben született meg. Vannak olyan témák, amelyek kiesnek ennek a jogszabálynak a jogi keretein, és például az egészségügyi szolgáltatások, illetve orvosi ellátás megszervezéséről szólnak a tagállamokban. Ez egy olyan téma, amivel kapcsolatban támogatásra és elkötelezettségre van szükségünk az egészségügyi miniszterek részéről. Nagyon röviden szólnék arról, hogy mit is kellene akkor megtenni. Az első, hogy az értesítő testületek működése. Körülbelül 18 ilyen van, de Európában, de tudjuk, hogy nem működik minden ilyen testület ugyanolyan normák szerint, ugyanolyan színvonalon, és ez nem elfogadható. Az lenne a célunk, hogy egyformán magas színvonalú legyen ezeknek a testületeknek a működése. Tehát egyrészt ugyanolyan eljárás legyen, amelynek értelmében a tagállamok kijelölik ezeket a testületeket, és ezeknek a testületeknek a működése is hasonló színvonalú legyen, használják ki valamennyi hatáskörüket teljes mértékben. Ez azt jelenti, hogy bejelentés nélküli ellenőrzéseket hajtsanak végre a gyártó cégeknél hogyha a bejelentés nélküli látogatást tett volna az érintett testület a PIP cégnél, lehet, hogy már hamarabb fényderítettek volna a csalásra. Azt is szeretnénk, hogyha ezek a testületek könnyebben hozzáférnének a jelentésekhez, az érintett szakmai jelentésekhez, hogy a felügyeleti tevékenységüket jobban tudják koncentrálni azokra a területekre, ahol szükséges. A jogszabály, az új jogszabály az egyel tovább lép. Itt azt javasoljuk, hogy közösen le, történjen meg ezeknek a testületeknek az értékelése. Tehát nem csak a tagállam értékeli a testületet, mielőtt kijelölni és ezekkel a feladatokkal megbízná, hanem felügyelők egy közös csoportja, testülete szeretnénk európai szintű ellenőrzési mechanizmust is létrehozni a nagy kockázatú orvosi berendezésekkel kapcsolatban, vagy olyan eszközökkel kapcsolatban, amelyek újonnan jelentek meg a piacon. Nagy figyelmet fogunk tehát fordítani ezeknek a testületeknek a munkájára, és a be nem jelentett ellenőrzésekre, de az eszközök, nyersanyagok, orvosi berendezések mintavételére, vizsgálatára is nagy figyelmet fogunk fordítani. Másodszorban szeretnénk a piaci felügyeletet erősíteni a tagállamokban. Elfogadhatatlan, hogy ezt a csalást tíz évig nem derítette fel senki a bizottság már felszólította a tagállamokat annak érdekében, hogy teljesítsék a kötelezettségüket a 93 per 42-es irányelv értelmében, illetve a piaci felügyeletről szóló irányelv értelmében az a kapcsolatban, hogy hogyan tegyenek jelentést a bizottság felé, tájékoztatást adunk nekik, illetve az újabb, a tagállamok által megtett újabb lépésekről is információt kérünk. Egyetértek több felszólalóval az a kapcsolatban, hogy jobb együttműködésre és jobb jelentéstételre van szükség az ellenőrzések kapcsán. Létre fogunk hozni egy központi jelentéstételi honlapot, amelynek a segítségével sokkal gyorsabban lehet majd információt cserélni, tehát az ilyen események kapcsán gyorsabban áramlik majd az információ, és a tendenciákat is könnyebben tudjuk elemezni a negyedik pontom a kommunikáció és az átláthatóság. Az eszközöknek a nyomon követhetőségét több képviselő említette, és ez az egyik gyenge pont, amire fény derült a PIP eset kapcsán. Nekünk is tudnunk kell, de a betegeknek is tudniuk kell pontosan, hogy milyen eszközt is kaptak, milyen orvosi berendezést kaptak. Ezért ajánlást fogunk megfogalmazni, amely az alapelveket lefekteti az a kapcsolatban, hogy hogyan lehet az európai orvosi eszközöket azonosítani, és ez aztán majd jogszabályalkotási javaslat formáját ölti. Van egyfajta kártya, néhány tagállamban ezt már használják, az implantátumokat tartalmaz ez a kártya, odadják a betegnek, és így nagyon könnyen be lehet azonosítani az adott implantátumot, amely a beteg testében található. Aztán a nyilvántartások megvalósíthatósága egy másik kérdés. A nyomon követhetőséget segíthetik ezek a nyilvántartások, de például a kockázatelemzést, illetve a tendenciák elemzését is megkönnyíthetik az eszközök használatának vizsgálata során. Végül pedig átfogóbb képet kívánunk alkotni a piacon forgalomban lévő eszközökről, a meglévő adatbázist kikívánjuk bővíteni, hogy valamennyi orvosi eszköz szerepeljen ebben, és azok a vállalkozások is, amelyek ezeket gyártják vagy importálják. Az adatbázis egy részéhez pedig a közvélemény is hozzáférhet majd. Nagyon röviden a csípőprotézisekre rátérnék, ezek nemrégiben kerültek reflektorfénybe. Szerintem nagyon sok tanulság, amit levontunk a PIP esetből, erre az esetre is érvényes. Gondolok itt a nyomon követhetőségre, az egyes problémás esetekkel kapcsolatos adatok gyors elemzésére, és így tovább. A klinikai adatok felhasználása is felmerül itt. <clears throat> Nagyon fontos tisztában lenni azzal, hogy 2010 óta minden ilyen implantátum mot klinikai adatoknak kell alátámasztani. Ez azt jelenti, hogy klinikai vizsgálatokra van szükség, ha csak nincsenek már meglévő adatok, információk, amikre támaszkodni lehet. A klinikai adatok felhasználásának pontosan ez a célja, hogy egy új eszköz teljesítményét kiértékeljék, és az esetleges mellékhatásokra felhívják a figyelmet. Fontos azt is elmondanom, hogy az adatokat és az információkat rendszeresen frissíteni kell. Tehát tisztelt képviselők, azt hiszem, nagyon sok felvetést re tudtam válaszolni, amelyet önök megfogalmaztak az állásfoglalásban. Volt egy kérdés, hogy a bizottság szerint a előzetes engedélyezést nem kellene bevezetni a legnagyobb kockázattal járó eszközök vagy implantátumok esetében. Hát azt tudom mondani erre a kérdésre, hogy meg fogjuk vizsgálni ezt a lehetőséget, de még egyszer emlékeztetnék mindenkit, hogy a PIP eset csalás, esete volt, és nem biztos, hogy ezt megakadályozta volna a piacra kerülés előtti előzetes engedélyezés, és tíz évig nem fedezték fel ezt a csalást. Amit mi szeretnénk, hogy jó szabályozási keretek legyenek, és a betegek számára javuljon a helyzet, biztonságos legyen az ellátás, és megbízható eszközöket kapjanak. Innováció barátnak bizonyult ez a jogszabályi keret, és azt szeretnénk, hogy megfelelő időben jelenjenek meg az új eszközök a piacon, hogy a betegek élvezhessék ezeknek az előnyeit. Tehát a betegek számára a biztonság nagyon fontos szempont, de az is ugye, hogy gyorsan szükség van ezekre az eszközökre, szükség van az újabb, innovatívabb eszközökre, azt is biztosítani kell, hogy ezek eljuthassanak a piacra. Ezt a két szempontot ki kell egyensúlyozni, és fontos az is, hogy a piacra kerülés után továbbra is monitoring, illetve felügyeleti tevékenységek folyjanak. Köszönöm szépen. Dank, Frau Frau für die ausführliche Beantwortung. Köszönöm szépen, eh, Mino asszony, ezt a eh, kimerítő választ erre a kérdésre, amit feltettünk. Vannak kiegészítő kérdések, úgy látom. Schilders asszony, Linda McEwen kívánnak hozzászólni. Yes, um, I'd like to thank köszönöm szépen a bizottságnak és a más további hozzászólóknak is a nagyon érdekes vitát. Szeretném megkérdezni, volt például az én hazámban is kompenzációs problémák, akiknek a, a PIP implantátumokkal volt problémájuk és más esetekben is volt már erre például Lehetséges-e létrehozni az irányelv keretében, vagy más módon egy biztosítási alapot, hogyha ezeket az eszközöket azért kell kicserélni, mert hibásak, rosszak voltak vagy valamilyen más módon a kicserélést lehetne egy alapból finanszírozni, amit a gyártók fizetni, befizetéseiből lehetne ezt finanszírozni, annak függvényében, hogy mit és milyen minőségben gyártanak. Mert látjuk, hogy több esetben nem volt megfelelő kompenzáció, és valamikor az kormányoknak, az államoknak kellett fizetni, valamikor a gyártónak, de tulajdonképpen nincsen egy megfelelő egységes eljárás, ami harmonizált lenne az egész Európai Unióban. De szeretném ezt megkérdezni. Köszönöm, Elina megvan. Én a klinikai adatokra szerettem volna rákérdezni. Ön említette, hogy valami változott 2010-ben. Esetleg meg tudná mondani, hogy mi az, ami pontosan változott, és miért 2010-ban? Mert elég sok uniós jogszabály valamelyik azt mondja, hogy problémák vannak az Egyesült Királyság belé adott adatokkal, hogy nincsenek megfelelő páciens monitorozás, és felvetődött bennem, hogy esetleg ezzel kapcsolatban tudnám mondani, hogy mi az, ami változott 2010-ban pontosan, hogy például ugye a protézis, ugye ott változott maga az eszköz, ez egy darab fém, és valami belekerült a véráramba, és az orvosok mondták, hogy ez egy probléma, az egészen komoly probléma. Több ezer szemét érint az én hazámban, akiktől ugye eleve vért kellett venni, és hát a bizalom, a közvélemény bizalma is egyre inkább csökken az a vélemény, ugye, hogy minél előbb a piacra kerüljön valami, de akkor utána több ezer ember lesz, akiknek problémái lesznek ebben, hogyha köszönöm. Akkor most megadom a szót ismételten a bizottságnak, ahogy válaszoljon a kérdésekre. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. És az első kérdésre értem az érvelést, és a, de úgy gondolom, hogy ez a tagállamok kompetenciába tartozik, mert ez attól függ, hogy az egészségügyi rendszerük hogyan szervezett de meg fogjuk ezt vizsgálni megfelelő értelmezésben. Tudom, hogy például hasonló rendszerek vannak egyéb területeken is, például az utazási irodákkal, utaztatókkal, de nem európai jogszabály van. Megvitathatjuk ezt a tagállamokkal egy önkéntes, koordinált alapon, de nem vagyok biztos abban, hogy ezt helyén való lenne az európai jogba tenni. Ami a klinikai adatokat illeti, a követelmények azok 2007-es irányelvben vannak, és 2010-ben lépett ez hatályba. A szabály az az, hogy a klinikai vizsgálatok általában szükségesek, tehát a gyártónak kell bizonyítania, hogy megfelelő klinikai adatokkal rendelkezik, megfelelő vizsgálat volt, ami gyakorlatilag a klinikai kipróbálással párhuzamos, annak felel meg, amit a gyógyszerek esetében klinikai próbának nevezünk. Tehát a klinikai vizsgálatokat kell elvégezni, és hogyha bizonyít, bizonyítani tudja, hogy az adatokra lehet támaszkodni, tehát hogy az eszköz nagyon hasonló, mint egy már létező eszköz, amire már korábban voltak adatok. És ahogy elmondtam, ez a bizonyíték, amit a piacra forgalmazási előtti értékelésnek a része, és ez a piacfelügyeleti tervbe is illeszkedik az értesít testület, mert mindig van egy ilyen, azt feltétlenül tájékoztatni kell arról, hogyha bármilyen incidens történik, ami a az adott eszköznek a felülvizsgálatát igényeli, illetve az eredeti klinikai adatoknak az értékelését befolyásolja. A csípőizületek esetében úgy tudom, hogy ezt tulajdonképpen egy későbbi adatok mutatták, hogy van egy ilyen kockázat, hogy a fém részecskék kioldódnak és a véráramba kerülnek. Tehát olyan értelemben működött a rendszer, hogy betartották a szabályokat, de ez egy olyan kockázat, ami később, amikor már piacra került a termék, akkor derült ki. Linda McEwen. Elnézést, hogy meghosszabbítom a vitát, de ez témát mutat, mert ha jól értem, akkor ezek a csípőizületeket kicserélték, megváltoztatták egy kicsit, és a klinikai adat ekivalencia nem ö, felelt meg. Tehát amikor már beépítették élő emberekbe, akkor kiderült, hogy azok az adatok nem helytállóak. Tudom, hogy a bizottság ö, vizsgálja ezt, de remélem, hogy nagyon komolyan fogják, mert éppen ez az, hogy van az, a meglévő adatok alapján végzik el a piaci ellenőrzést, de e, élő emberekben, hogyha nem próbálják ki ezeket az eszközöket, akkor hogyan lehet tudni, hogy ez aztán tényleg működik? Több ezer emberen e, építették be az újakat, új implantátumokat, tehát itt azt hiszem, hogy mégiscsak le kellett volna ezeket megfelelően tesztelni. Különböző típusú eszközök vannak, de hát valamit beépítenek a testébe az embernek, ezek nagyon komoly kérdések, tehát remélem, hogy a bizottság ezt ismétel meg fogja nézni, és nem fogja azt mondani, hogy igen, a működik a rendszer, igen, az eljárást lehet, hogy betartották, de lehet, hogy ezek nem megfelelőek. Linda. Köszönöm szépen, Linda McEwen. És most ezzel lezárom ezt a napirendi pontot. A módosítók benyújtásának határ ideje, március 28-a 12 óra, április 25-én szavazunk az NV bizottságban, és a májusi plénumon lesz a végső szavazás. Köszönöm a vitát, köszönöm a kérdéseket, válaszokat, és most az ülést felfüggesztem 11 óráig minden itt lévő kolléga hozzon magával két további kollégát, hogy jól tele legyen a terem, amikor a nemzeti parlamentek képviselői is itt lesznek. Tehát egy fél órás szünet, 11 órakor pontosan folytatjuk. Köszönöm.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 So, ich möchte... Please take... Foglaljon helyet mindenki. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Üdvözlök mindenkit a Parlament Közi Bizottsági ülésen a Rio 20 csúcs felé címet viseli mai megbeszélésünk. Látom, tömött sorokban vannak jelen a képviselők, ami júniusban Rióban megrendezésre kerül, már most is történelmi jelleggel bír. Meg vagyok győződve róla, hogy Rio után is megmarad a történetisége a Rioi konferenciának. Sikeresnek kell lennie, és sikeres is lesz. Ha Európában minnyáján a nemzeti parlamentek, de az Európai Parlament, de a különféle intézmények is, a bizottság és a tanács is jól előkészítik majd a csúcsot, erősítik profilunkat, hogy Rióban miről is tárgyalunk. Nagyon jól elő kell tehát készíteni a riói csúcsot, a mai megbeszélésünknek pedig ez a célja, hogy a 20 tagállamból ide érkezett kollégáinkkal megbeszéljük 23 parlament képviselteti magát, 37 nemzeti képviselővel. Üdvözlöm őket az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottságának a nevében itt Brüsszelben, és köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen vita alakul ki közöttünk. A mai vitát két részre osztjuk. Az első részben arról szeretnénk eszmét cserélni, hogy az intézményes keret hogyan nézzen ki. Tehát a globális, fenntartható politika intézményi háttere hogyan nézzen ki. Nagyon fontos az is, hogy hogyan szeretnénk pozícionálni magunkat. A második részben pedig arról szeretnénk beszélni, vitázni, hogy hogyan lehet fenntartható gazdaságpolitikát kialakítani a fenntartható fejlődés érdekében. Tehát a fenntarthatóság lesz megbeszélésünk második részének a fő üzenete. Most pedig szeretném üdvözölni az első rész bevezető előadását tartó Dán kolléganőmet, a soros elnökség nevében a Folketing Környezetvédelmi Bizottságának az elnökét, Lóne Locklin asszonyt üdvözlöm, és most át is adom önnek a szót, hogy megtartsa bevezető előadását. Parancsolja! Dankeschön. Mr. Chairman. Köszönöm szépen. Elnök úr, Először is szeretném őszintén megköszönni, hogy meghívtak erre a mai tanácskozásra. Elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés, hogy önökhöz szólhatok, mint a Dán Parlament Környezetvédelmi Bizottságának az elnöke. Tehát a Folketingből, a Dán Parlamentből érkeztem. Másodszorban azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy nagyon időszerű a Rio Plus 20 csúcs témáját napirendre tűzni. Megvan a lehetőségünk arra, hogy az intézményes keretekről beszéljünk, a fenntartható fejlődés intézményes kereteiről, amely a zéró tervezetben az egyik fő elem. Rio de Janeiro most már kevesebb, mint három hónapnyira van tőlünk, tehát ez a fenntartható fejlődésről rendezett konferencia nagyon közeledik és többen a kopenhágai parlamentközi konferencián is folytatják majd ezt az eszmecserét május 14-én és 15-én 2002-ben. Itt lesznek az utolsó simítások a napirenden a Rio Plus 20-ra készülve. Mielőtt az intézményi keretekről szólnék, kiemelném, hogy jövő orientált végeredményt kell elérnünk Rióban. Az, hogy csupán leltárba vesszük a 92 óta elért eredményeket, nem megfelelő csalódást okozna. Én nem tudom, hogy önöknek mi a véleménye, én nekem igen komoly elvárásaim vannak a konferenciával kapcsolatban. Sokat várok, a Rio Plus 20-nak kellene megindítania egy mélyreható, az egész világot átfogó változást a zöld gazdaság felé, és fel kellene, hogy készítsen bennünket egy megerősített globális intézményi keretrendszer kialakítására a fenntartható fejlődés érdekében. Tehát a konferencia végén elfogadott dokumentumban kellene, hogy szerepeljenek ezek a célok egy politikai nyilatkozatnak kellene lennie, amellett, hogy megfogalmazza a pontos célokat és a határidőket. Most zajlanak a tárgyalások, reménykedjünk, hogy ezek sikeresek lesznek, és nézzük is meg, hogy mi az, amiben már meg, most meg tudunk állapodni az intézményi kereteket illetően. Az intézményi keretek döntő jelentőségűek a céljaink elérésében. Mondhatják, hogy a Rio Plus 20 sikere nem csak a végén elfogadott nyilatkozattól függ. Az, hogy a célokról, illetve a különböző cselekvésekről megállapodás szülessen, fontos, de ezeknek az utánkövetése az elkövetkezendő években kritikus jelentőségű a fenntartható fejlődés szempontjából. Annak ellenére, hogy elismerjük, hogy összefügg a szegénység, a természeti erőforrások kihasználása, az ökoszisztémák degradációja, nincs kétség felől, hogy a töredezettség, a koordináció hiánya okoz problémákat az ENSZ ügynökségei között, a nemzetközi pénzintézetek között és ezért nem jól reagálunk. Az egyik fő kérdés, amit fel kell tennünk magunknak, hogy mit is jelent, hogyan lehet a mainstreaminget megvalósítani a fenntartható fejlődés esetében azokon a területeken, ahol az ENSZ aktív. A Rio Plus 20 esetén nagyon fontos kapcsolat van az intézményi keretek, illetve a másik téma között, zöld gazdaság, a fenntartható fejlődés és a szegénység megszüntetése kereteiben a megfelelően működő globális piacokhoz is arra van szükség, hogy hatékonyan működjenek a nemzetközi intézmények, többoldalú intézmények. Az igazgatási struktúrák nélkül nem teljesíthet a világ a fenntartható fejlődési célkitűzések irányában. Sem zöld gazdaságot nem lehet létrehozni, illetve a szegénységgel sem, sem tudjuk felvenni a harcot. A parlament, a bizottság és a tanács ambiciózus reformokat sürget. Valóban nagy szükség van a fenntartható fejlődés intézményi kereteinek reformjára, annak érdekében, hogy a hiányosságokat megszüntessük és a globális cselekvést felgyorsítsuk. Hatékony monitoring mechanizmusokra van szükség, garantálni kell, hogy a vállalásokat teljesítsék az érintett felek. Ahogy a zéró változatban meg is fogalmazódik, ugye jövőorientáltak vagyunk, nagyon jó a címe ennek a zéró tervezetnek, hiszen arról gondolkodtat el bennünket, hogy a jövőben mit akarunk, milyen jövőt akarunk. A fenntartható fejlődést kulcselemként kell integrálni a lehető legmagasabb szintű struktúrába, ez pedig az ENSZ közgyűlése, általános közgyűlése. Másodszorban nyilvánvalóan itt az ideje hogy a fenntartható Fejlődés Bizottságot átalakítsuk egy fenntartható fejlődésért felelős tanácsá, és az legyen a feladata ennek, hogy a fenntartható fejlődés három pillérét integrálja, a végrehajtást minden szinten erősítse, és az intézményi kohéziót is hatékonyabbá tegye. Enne, ez a lépés tehát segít valamennyi érdekelt bevonásában, a Rio Plus 20 utáni munkában. Az ökoszoknak is erősítenie kell a három dimenzió integrálását a monitoring tevékenységben. Mindezt a, 77. a 67. közgyűlés, ENSZ közgyűlés napi rendjére kell tenni a további javasolt változtatásokkal együtt. És végül pedig, legalábbis a Dán vélemény szerint 2005 óta folyamatosan hangsúlyoztuk azt, hogy a környezetvédelmi irányítást is meg kell erősíteni a nemzetközi intézményrendszerben. Ezért tehát megismételjük, hogy nagyon komolyan támogatjuk a UNEP megerősítését és reformját. Ne felejtjük el, hogy a jelenlegi irányító rendszerek nagyon komplexek, nem koherensek. Az elmúlt négy évtizedben több mint száz többoldalú környezetvédelmi megállapodást kötöttek, és körülbelül 50 ENSZ testület felelős többek között a környezetvédelemért is. Való, bizonyára önök is tudják, vagy ismerik ezt a helyzetet. Ezért kellene a UNEP-et átalakítani egy környezetvédelemre szakosodott ügynökségé, de legalábbis meg kell erősíteni a mandátumát, egyetemes tagságot adni neki, és támogatást, megfelelő pénzügyi, illetve személyi támogatást, hogy egyelő szintre emeljük a többi szakosodott ENSZ ügynökséggel. Még a régi 92-es szlogen jut eszembe, gondolkodjunk globálisan, cselekedjünk lokálisan. Ez nagyon is érvényes. Az energiapolitika, a mezőgazdaságpolitika, a halászati politika, a kereskedelmi politika, a fejlesztési politika, pénzügyi politika, bármit nevezzünk meg, ez ezek közötti koherencia, kohézió nagyon fontos. És ezen politikáknak is konzekvenseknek kell lenni a célkitűzésekkel, az európai célkitűzésekkel annak érdekében, hogy fenntartható, a fenntartható fejlődést elérjük a jövőben. Ne feledjük el a pénzügyi dimenziót sem, hiszen a fenntartható fejlődésben mindig előkerül a tőke az eredeti riói nyilatkozatban is A közös, de, minden, de mégis különböző felelősség kérdése is mindig felmerül. Mit jelent mindez? Teljes szívünkkel annak az irányába kell dolgoznunk, hogy a technológia, az ismeretek megosztását támogassuk, hogy ez bekerüljön a nemzetközi irányítási mechanizmusba. Garantálnunk kell azt is, hogy a gazdasági, szociális és környezetvédelmi dimenzió együttműködjön. A Riói konferencia egyedülálló lehetőséget biztosít arra, hogy előretekintő megbeszéléseket folytassunk és hozzájáruljunk a tervek jobb végrehajtásához és a fenntartható fejlődés hatékonyabb integrálásához valamennyi szinten. Hogyan, tudunk, hogyan tudjuk mi támogatni az ambiciózus végeredmény trióban. Nehéz helyzetben vagyunk, de most átgondolhatjuk a növekedés jelenlegi koncepcióját, és azt, hogy hogyan használjuk az amúgy is korlátos szűkös erőforrásainkat. Nagyobb energiahatékonyság kulcsfontosságú a válaszban, és az Európai Unió élen jár ebben a tekintetben. A zöld gazdaság támogatása az eredet vonatkozó roadmap amelyről majd ma délután vitázunk, egy jó lépés. Ambiciózus célkitűzésekre és cselekvésekre van szükség Rióban. Számomra egyébként úgy tűnik, hogy európai szinten tovább kell erősítenünk az Európai Unió álláspontját, még a konferencia előtt ugyanis a Riói konferencia egyedülálló lehetőség a világ számára, hogy konkrét kötelezettségvállalásokat tegyen, amelyek ambiciózusak a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban. Parlamenti képviselőként szerintem meg kell, hogy ragadjuk ezt a lehetőséget. Vegyünk részt ebben a folyamatban, és befolyásoljuk az eredményt. Felhívom ezért az önök figyelmét a Globe International által szervezett konferenciára. Ez a parlamenti képviselők szervezete és azt próbálja elérni, hogy meglegyen a jogalkotók kritikus tömege, akik megállapodnak arról, hogy a főbb környezetvédelmi kihívásokra milyen jogszabályi választ lehet adni. A konferenciát 2012. június 15-17-én rendezik Rióban, éppen a Rio Plus 20 konferencia előtt. Én biztos vagyok abban, hogy az Európai Parlament aktív szerepet játszik majd a konferencia előkészületeiben és magán a konferencián is. Meg kell építenünk a hidakat, amelyek összekötnek minket, és mindenkinek megvan a maga feladata. Én számítok az önök támogatására, és köszönöm a figyelmüket. Thank you very much. Köszönöm szépen. Lóne Laklinnek beszédét. Most pedig szeretném a nemzeti parlamentek képviselőinek és az Európai Parlament képviselőinek átadni a szót. Még egyszer utalnék az eljárásra, és pedig a nemzeti parlamentek képviselőinek kártyát tettünk az asztalukra, tehát hogyha szeretnének hozzászólni, akkor jelentkezhetnek a kártyával, a kártyákat begyűjtik, itt a teremszolgák, az európai parlamenti kollégák ismerik az eljárást, hogyha felemelik a kezüket, akkor ezt hozzászólási igényként értelmezzük. A sorrend pedig úgy alakul, hogy két kollégát hallgatunk meg a nemzeti parlamentekből, utána pedig egy EP-s kolléga kap szót. Szeretném megkérni a felszólókat, hogy a kettő perces felszólalási időt mindenki tartsa be, hogy mindenkinek szót adhassunk nem csak nemzeti parlamenti képviselők szólanak majd fel, hanem a, a gazdasági és szociális bizottság az EGSB részéről Stefan Nilsson is jelen van, hiszen az EGSB is foglalkozik a riói csúcs előkészítésével. Természetesen a régiók bizottság is képviselteti magát Michel Lebrun személyében. Önökkel is ezt még cserélünk majd. Tehát üdvözlöm Önöket, köszönöm, hogy eljöttek. Akkor elkezdjük a felszólalásokat. Elsőként Adamu úrnak adnám át a szót Ciprusról. Parancsoljon, kettő percre öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy itt lehetek az Európai Parlamentben, és röviden szeretnék be is mutatkozni. Fiatalabb koromban én is ültem ebben a parlamentben, és most örülök, hogy megint itt lehetek. Amikor az ENSZ a 1992-es Riói konferenciáját megtartotta, nagyon sok eredményeket nagyon sok eredményt könyvelhettünk el. Hiszen utalás történt a klímaváltozásra, és most a válság is kitört, a pénzügyi és gazdasági válság, amely megnehezíti a nemzetgazdaságok helyzetét az egész világon. Éppen ezért nemzetközi intézkedések is szükségesek annak érdekében, hogy túl legyünk a válságon. Nagyon konstruktív módszert látunk abban, hogy összekötjük a gazdaságot a fenntartható fejlődéssel, és ez az ENSZ programjában is szerepel. Tehát az ENSZ és egyéb szervek, mint például a FAO vagy az IAA is részvállal a munkában. Megvan annak a lehetősége, hogy tudományos bizottságokat hozzunk létre, hogy ezek technikai segítségét nyújtsanak. Nagyon fontos, hogy megfelelő szakértelem is kísérje a fenntartató fejlődés kialakítását. Nagyon fontos az, hogy ne legyenek átfedések az illetékességek területén. Végezetül pedig szeretném elmondani, hogy a fenntartható fejlődés ről szóló tervezetünket 2012 elején nyújtottuk be. Nagyon szépen köszönöm. A következő felszólaló a spanyol parlamentből Aparik úr, nem tudom. Parancsolj. Sí, buenos días. Sí, lo ha pronunciado... Jó napot kívánok mindenkinek! majdnem jól ejtettek ki a nevemet, egyetlen egy ö, pici hiba volt csak benne, bár tudom, hogy nehéz kiejteni a nevemet. Azért kértem szót, hogy elmondhassam, hogy rendkívül örülünk Spanyolország részéről, hogy itt lehetünk ezen a tanácskozáson, ez nagyon nagy öröm számunkra, hogy más országok képviselőivel együtt lehetünk itt jelen. Tehát ez egy nagyon jó ötlet volt megszervezni ezt a vitát. Tehát mindenképpen ö, támogatjuk ezt a mai találkozót, ez mindenképpen jó. Rio plusz 20, ez egy új lehetőség, annak érdekében, hogy valamennyien egy fenntartható fejlődés irányába haladjunk és nagyon örülnénk, amennyiben sokkal messzebb is tudnánk menni, mint amit eddig sikerült elérnünk az előző Riói csúcs alkalmával 20, immár 20 éve. Kétségtelen, hogy most nagyon hangsúlyozzuk a fenntartható fejlődésnek a fontosságát, és ami eddig volt, az nem volt igazán sikeres, vagy legalábbis nem annyira volt sikeres, mint ahogy szerettük volna. Nagyon jó, hogy itt lehetünk, és a valamennyi országnak az egységét képviseljük, annak érdekében, hogy elérjük azokat a célokat, amiket a Dán elnökség képviselője említett. Nagyon egyetértek azzal, amit elmondott. Fontos, hogy valamennyien együtt dolgozzunk, ezt szeretnénk Spanyolország részéről és mindenképpen abba az irányba szeretnénk menni, amit az Európai Parlament javasol, és amikor a segítségünkre lesz szükségük, mindig számíthatnak ránk. Elnök, köszönöm szépen. Gerbrandi úr következik, aki egyébként az Európai Parlament delegációjának vezetője is lesz Rióban. Köszönöm szépen, Mátyász, és köszönöm szépen a ö, mai hozzájárulást. Most éppen a, ö, behúzták a függönyöket, úgyhogy még jobban érezhetjük magunkat ebben a teremben. Nem szabad, hogy alábecsüljük a szerepünket parlamenti képviselőként. Szerint számomra ez az egyik legfontosabb dolog abban, hogy itt lehetek nemzeti parlamenti képviselőkkel együtt. Fontos, hogy a kormányainkat afelé mozdítsuk, hogy még ambiciózusabbak legyenek a csúcsértekezleten annak idején egy nagyon nagy ösztönzést adott a riói csúcs, és láthatjuk most viszont, hogy az eredmények nem annyira jók, mint reméltük, de nem szabad alábecsülni azt, ami azért történik nagyon sok embernek a gondolkodásában, hála 1992-nek. Remélhetőleg az idei júniusi konferencia ugyanilyen ö, eredményt fog elérni ami a közös javaknak a kezelését, a források közös kezelését illeti, egyre inkább szembe kell, hogy nézzünk a korlátainkkal, és számomra, ami a Riói napirenden szerepel, azok közül legfontosabbak a környezetvédelmi tárgyalások. Nagyon sok párhuzamosság van, mint a klímaváltozási, de vannak egyéb területek is, ahol egy igazi, egységes nemzetközi kormányzásra van szükség ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni. Egy kicsit for, furcsa liberálisnak azt mondania, hogy a nemzetközi kereskedelmet és a szabadkereskedelmet fontosabbnak tartottuk, mint a, mint a földünket. Mert ott van a VTO, amelyik rendezni tudja a különböző vitákat, de környezetvédelmi vonatkozásban ehhez hasonlítható nincsen. A Rio Plus 20-nak éppen az lenne a szerepe, hogy nemzetközi szinten egy sokkal erősebb ENSZ testületet és jelenlétet hozzon létre, mint amilyen jelenleg van. Két percem van ugyan, de hozzunk létre valami VTO-hoz hasonlót a környezetvédelem érdekében. Ez nagyon nagyszerű lenne, és jó lenne, hogyha tovább tudnánk lépni, úgy, ahogy a parlamenti állásfoglalásunkban is ezt tettük, hogy például egy nemzetközi büntetőbíróságot, amelyik a környezetvédelmi ügyekkel foglalkozna. Ez nagyon fontos lenne a Riói csúcson. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és most akkor megadom a szót Stefan Nielsennek, aki az Európai Szociális Gazdasági Bizottságnak a tagja. Köszönöm, hogy itt van. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kapok, hogy a társadalom nevében is szóljunk. Mi vagyunk az egyetlen olyan testület, amelyik a szociális partnereket és más civil szervezeteket képviselünk. Mindazonáltal azt kérjük, hogy a Rio konferencia kötelezze az ország, a világ vezetőit arra, hogy fenntartsák a fenntartható fejlődést és a szegénységet számolják fel. Segítsük elő a zöld gazdaságot, ez része kell, hogy legyen a fenntartható fejlődésnek. E, egyensúlyt kell találni a szociológiai, ökológiai és gazdasági aspektusok között, ez nagyon fontos megadom azokat a vonalakat, amiket támogattunk. Ahogy ez már elhangzott, támogatjuk a fenntartható fejlődést, hogy ezt a bizottság helyett egy tanács vegye át a szerepet egy erősebb mandátummal. Azt is támogatjuk, hogy az ENSZ környezetvédelmi programja, a UNEP legyen, kerüljön átalakításra, és legyen egy valódi ügynökség egy sokkal erősebb mandátummal azt is támogatjuk, hogy a civil szervezetet vonják be az összes nagy vitában a jövőben. Azt is támogatjuk, hogy a jövő generációs ombudsman szerepét hozzuk létre. Támogatjuk, hogy a nagy közönség férjen hozzá az információhoz, és ez azt is támogatjuk, hogy a tanács adjon egy mandátumot, és akkor önök nagyon nagy szerepet játszhatnak abban, hogy megerősítsék a ö, mandátum útján a bizottságot, és az Európai Unió egységes hangon tudjon szólni. Ez feltétlenül szükséges, hogyha azt akarjuk, hogy az Európai Unió eredményeket érjen el. Köszönöm szépen a két perces hozzászólási lehetőséget. Köszönöm szépen. Elnézést, hogy korlátozzuk a felszólalási időt. Most a régiók bizottságának adom át a szót Löbren úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy a régiók bizottsága nevében beszélhetek, és Bresszó asszony helyett vagyok itt, akit más kötelezettségei máshová szólítottak. Amit a régiók bizottsága kér, az természetesen az, hogy egy koherens stratégiát hozunk létre különböző szinteken, legyen interakció, szinergia és a komplementaritást a különböző hatalmi szintek között hozzuk létre. Tehát a zero a nulla tervezetből örülünk annak, hogy pozitív referencia van a területi önkormányzatok vonatkozásában. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy négy terület szükséges ahhoz, hogy ez kiegészüljön. Először is azt szeretnénk, hogy egy megerősített kormányzás legyen nemzetközi szinten, a nemze, az ENSZ programját ö, ö, alakítsuk egy nemzetközi szervezetté, környezetvédelmi szervezetté, és ebben egyetértek az előttem szólóval. Második kérjük, hogy a helyi és regionális hatóságok kerüljenek elismerésre intézményi szinten a nemzeti kormányok mellett, és a az ENSZ szervei mellett, és kormányzat ti szereplőként vegyenek részt a munkában. Második elemen megerősített kormányzásra van, szó, ne, van szükség nemzeti, regionális szinten és helyi szinten. A 92-es Riói konferenciát követően többek között Európában is különböző helyi agendák jelentek meg. Azt szeretnénk, hogy ezeket indítsuk újra a Rio Plus 20-ban. Továbbá ugyanúgy, hogy a parla- az Európai Parlament is azt kérjük, hogy a környezetvédelmi demokráciát támogassa a Rio Plus 20 világméretekben, például más regionális egyezmények elfogadásával, illetve egy világegyezmény el, ö, létrehozásához, ami az Argushoz hasonló lenne. És végezetül azt mondanám, hogy a fenntartható fejlődés intézményi kereteit, amit majd Rio plusz 20 döntünk el, mint célt kell, hogy kitűzze a fenntartható fejlődést, és ezt részletezni kell konkrét eredmény, elérendő célokon keresztül, és ehhez eszközöket is kell rendelni. Köszönöm még egyszer a meghívást. Köszönöm szépen a hozzászólást. Most Brinkhead kolléga kért szót, Máltáról érkezett, és két percet kap. Köszönöm, elnök úr. A fenntartató fejlődés céljában meg kell állapodnunk. Főleg a milleniumi fejlesztési célok képeznek egy olyan keretet, amely lehetővé teszi a környezetbarát fenntartató fejlődést. De mielőtt meghatároznánk, hogy mi legyen a konkrét célunk, politikai elkötelezettségre van szükségünk, hogy el akarjuk-e egyáltalán érni a célukat, vagy nem. Valaki azt mondta, hogy ki kellene a politikát hagyni a fenntartató fejlődésről szóló vitából. Én úgy gondolom, hogy a politikusok lelkére és szívére is szüksége van, amikor meg akarjuk valósítani céljainkat. Az összes érintett, a kormányok, az NGO-k, a parlamentek, a civil társadalom feladata az, hogy eh, konkretizálja a fenntartató fejlődés céljait. Az előttem szólók is eh, említették már amiről én is szeretnék szólni. Ez pedig az, hogy intézményi szinten is késznek kell lennünk arra, hogy megfelelő infrastruktúrát bocsássunk az eszmecsere rendelkezésére. Nagyon fontos az, hogy a riói csúcson megfelelő keretben tudjunk tárgyalni. Hiszen csak is így lehetünk hatékonyak. Célokat kell megfogalmaznunk, ezen kívül mércéket köszönöm. Köszönöm szépen, Brinked úr. A következő felszólaló Hidalgo úr a spanyol parlament részéről. A spanyol szenátus nevében szeretnék felszólalni a spanyol szociáldemokraták nevében is, akiket a parlamentben képviselek. Az a véleményünk, hogy az Európai Parlamenttel, a bizottsággal és az összes érintett szervel együtt kell meghatároznunk konkrét céljainkat. Ez pedig az ENSZ szintjén már megtörtént, hiszen az ENSZ megfogalmazta a fenntartató fejlődésről szóló nyilatkozatában, hogy mit ért ezen célok alatt. Ezekben a jagas javaslatokban számos lényeges pont szerepel, amelyeket meg kell oldanunk, főleg most, amikor pénzügyi válság van. A pénzügyi válságot a spekulációk okozták, és a problémákat pedig globális szinten kell megoldanunk a saját felelősségi körünkön belül nekünk is mindent meg kell tennünk nemzet és nemzetközi szinten azért, hogy a válságot leküzdjük. Globális megoldásra van szükségünk, éppen ezért egy globális rendszer létrehozását kell a környezetpolitika előmozdításának érdekében létrehozni. Természetesen eh, tudományos, eh, természetvédő ismeretekkel kell alátámasztani ezt. Nagyon lényeges a helyi szervezetek szerepe, hiszen a helyi szervezetekkel tudjuk a megfelelő stratégiát kialakítani. A világméretű válság elleni fellépést eh, nem lehet az újítások, nem lehet a reformok elhalasztásával megoldani. Emlékeztetnék azokra a területekre, például a tengerpartokra, ahol nagyon jelentős potenciál van, hogy például környezetbarát energiát termeljünk. Reméljük saját bolygónk jövőinek érdekében, hogy később is a későbbi generációk is élhetnek majd itt. Köszönöm, Idalgó úr. Richard Zéber a következő felszólaló a listámon. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy holnap a víz világnapja van, és elértük az első milleniumi célt, hiszen a világ lakosságának 89%-a hozzáfér tiszta ivóvízhez. Azonban szeretném kihangsúlyozni, hogy mennyire lényeges a tiszta ivóvíz. Azonban a többi milleniumi cél is nagyon fontos. 9,3 milliárd ember él a Földön, és 70 százaléka pedig urbanizálódott. Tehát ez azt jelenti, hogy nagy városi agglomerációkban lakik. Arra is gondolnunk kell, hogy főleg a fejlődő országokban a mezőgazdaság nem képes ellátni a saját lakosságot élelmiszerrel. A fejlődő országok esetében a kis mezőgazdasági termelőegységeket kell elgondolásaink középpontjába helyezni, és ezekben az egységekben pedig főleg nők dolgoznak. Az ENSZ-nek arra kell koncentrálnia, hogy a tagállamok között megfelelő együttműködés legyen, például a folyók vízgyűjtő területén. Hiszen mindenki tudja, hogy milyen probléma van Kasmírban, India és Pakisztán között. Az ENSZ-nek sokkal jobban kellene erre a politikára figyelni. Másodszorban megfelelő finanszírozási alapokat kell a városi vízellátás részére kialakítanunk, hogy a tiszta ivóvízhez való hozzáférést és a szennyvízelvezetést is biztosítsuk. A mezőgazdaság esetében még emlékeztetnék arra is, hogy viszonylag olcsó öntözési technikákat is lehet támogatni. A fejlett világnak pedig itt adóssága van a fejlődő országok irányában, hiszen a víz nélkül, a tiszta víz nélkül nem érjük el a többi milleniumi célt. Köszönöm. Köszönöm, Richard Zéber. Heiderich kollégának adom át a szót a német Bundestagból. Köszönöm, Helmut Heiderichnek hívnak. Én a német Bundestagban a kormánykoalíciót képviselem. Hálás vagyok, hogy ma itt nemzeti parlamenti képviselőként tárgyalhatunk egymással a riói célkitűzésekről. Németországban a klímáról folytatott vita nagyon fontos szerepet játszik. Főleg most, amikor megpróbáljuk Németország energiaellátását megújuló energiaforrásokból megoldani. Igazából azt kívánnám minnyájunknak, hogy a nemzetközi tárgyalások során ne csak általános célokról beszéljünk, hanem nagyon konkrét megállapodásokról is. Fontos az, hogy konkrét eredményekkel járjon a csúcs. Úgy látjuk, hogy a további fejlődés csak is akkor lehet sikeres, hogyha minden ország konkrétan ellenőrizhető kötelezettségeket is vállal. Hiszen csak is így tudjuk a konkrét haladást mérni. Reméljük, hogy a tagállamok közül mindegyik alkalmazza az elért sikereket, ami a közös fejlődés eredménye lehet. Van még egy súlypontunk, amelyet, szeretném bemut- amelyet itt is szeretnék bemutatni, hiszen az előttem felszóló a vízről beszélt. Mi támogatjuk az összekapcsolást, azt az összekapcsolást, amely az energiát a mezőgazdasággal és a vízgazdasággal köti össze. Szeretnék utalni arra, hogy pont ezen a héten terjesztettem elő egy kezdeményezést a Bundestagban, hogy a vízre jobban figyeljen a politika. Most összefoglalásképpen azt kívánom magunknak, hogy a Riói konferencia konkrét eredményekkel járjon, konkrét intézkedésekkel, amelyeket 2020-ig a gyakorlatba is át kell ültetni, hiszen csak is így tudunk a klímaváltozásra szemben fellépni. Köszönöm. Köszönöm. Most a francia szenátusból Rossignol képviselőasszony kap szót. Jó napot kívánok! Először is szeretnék köszöntet mondani a szervezőknek, hogy ezt a tanácskozást megszervezték, és lehetővé tették, hogy európai és nemzeti képviselők tar- találkozzunk egymással. Gratulálni szeretnék a bizottság kitűnő munkájához is, az állásfoglalás tervezethez, ami minden képviselő számára egy ambiciózus és gazdag munkaalapot képez. És aggodalmainknak egy jó része a követ, ezzel következendő Riói csúcssal kapcsolatban abból adódik, hogy a közvélemény mennyire figyel vagy nem figyel oda erre a csúcsra. És a fenntartható fejlődés fejlődés kérdése hogyan jelennek meg az e- országok közötti gazdasági versenyben vagy mellett. Úgy gondolom, hogy a parlamenteknek nagyon nagy szerepük van, hogy mozgósítsák a közvéleményt, mert a csúcs nem lesz sikeres, hogyha a nemzeti közvélemények nem vesznek részt ebben, illetve a Riói plusz 20 előkészítésében. Akkor kudarcot fogunk vallani. Egyrészt támogatni kell az európai megközelítést, ugyanaz kellene, hogy legyen Európa, mint amilyen Dörbenben volt, tehát egy egységes Európára van szükség, mert itt szakértő parlamenti képviselők vagyunk jelen, és szakosodtunk a környezetvédelemre. Ne roncsuk el a dolgokat, bárhonnan is származunk, jobb oldaliak, baloldaliak vagy liberálisok vagyunk, mégis a mi kormányzainkban is benne vannak ezek, és független attól, hogy kormányon vagyunk, vagy ellenzékben. És meg kell győznünk a mieinket, a sajátjainkat, hogy akik politizálnak, hogy a környezetvédelmi kérdéseit hozzák ki azon veszélyek szorításából, amit ma tapasztalunk. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Jó Leinen kapszót. Köszönöm, elnök úr. A fenntartató fejlődés a 21. század egyik alapvető témája kell, hogy legyen hogyha 9, illetve 10 milliárd ember él a Földön, akkor csak is a fenntartató fejlődés a járható út, hiszen látjuk, hogy a gazdasági fejlődés milyen irányba halad. Hogyha Riói konferenciáról szeretnénk mérleget vonni, akkor sajnos ez nem jó, hiszen növekedett a különbség a szegények és a gazdagok között, a pénz, gazdaság és a reálgazdaság között is nagyobb a szakadék, és a lábnyomunk is nagyobb lett, nem kisebb. A fenntartató fejlődés megatéma. Remélem, hogy Rióban konkrét eredményekkel is jár majd a konferencia. Konkrét célokat kell megfogalmaznunk, és konkrét időterveket, ütemterveket. Olyan téma ez, amely minden érintettet foglalkoztat. A kormányzatok nem képesek egyedül megoldani a problémát. Szükségünk van a parlamentekre, szükségünk van a civil társadalomra, szükség van az önkormányzatokra, a parlamentekre. Mindenkinek hozzá kell járulni a konferencia sikeréhez. Mindenkinek meg kell néznie, hogy mire képes, mivel tud hozzájárulni. Az ENSZ kialakított egy fenntarthatósági stratégiát, azonban ezt nem folytatták. És egyetértek a francia szenátus képviselő asszonyával, hogy szükségünk van az önkormányzatok szintjétől a globális szintig a felelősségvállalásra. Hogyha a globális szintről beszélünk, akkor a programot egy ügynökségé kell fejleszteni. Tehát nem jó, hogy az UNEP-nek ennyire gyenge a pozíciója, és hogy a többi ENSZ ügynökséggel összehasonlítva alig van hatalma, de mindenképpen szükségünk van egy fenntarthatósági tanácsra, szükségünk van egy olyan testületre, amely ellenőrzi a megállapodásokat, azok betartását. Ennek legyen is kompetenciája, hogy rákérdezzen. Most nem akarom azt mondani, hogy szankciókat is foganatosíthasson, de igenis legyen egy eh, jelentési rendszere, legyen egy monitorozási rendszere annak érdekében, hogy ellenőrize, hogy eh, ne csak papíron valósuljanak meg a szándéknyilatkozatok, hanem a valóságban is. Csak is így működhet a rendszer a jövőben. Szerintem jó lehetőségünk van arra, hogy Európát is megfelelően pozícionáljuk. Így Rióban vezető szerepet kell vállalnunk. Köszönöm szépen. Akkor szeretném átadni a szót a Portugál Parlament Környezetvédelmi Bizottságának elnökének, Ramos Kritó Obrigado, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni a szervezőknek. Nagyon jó gondolat volt ennek az eszmecserének a megszervezése. Lehetőségünk van az esetleg különböző vélemények megosztására. Hallottuk elnök úr kérését. A Dán, hallottuk a Dán Környezetvédelmi Bizottság elnökasszonyának felszólítását, hogy alakítsunk ki közös Európai Uniós pozíciót, hogy határozottan tudjuk képviselni magunkat a Riói csúcson. Most van ugye a 20. Konferenci- a 20. évfordulója a Riói konferenciának és a Brütland jelentésnek is, és ez felhívja a figyelmet arra, hogy mekkora szükség van a fenntartható fejlődésre, nem csak Európában, hanem az egész világon mindenütt. Ez a közös álláspont, amelyet Európának ki kellene alakítania a Dán Környezetvédelmi Bizottság elnöke szerint, olyan álláspont kell legyen, amely hidat ver a világ többi része felé. Indiától, Brazíliától ne szigeteljük el magunkat, verjük, verjünk hidakat és próbáljunk egyetértésre jutni. Nem kerülhetünk el szigetelt helyzetben Rióban, ezt nem engedhetjük meg magunknak. A második dolog, amit mondani szeretnék, a közös európai álláspont kialakításakor ne kövessünk el hibákat, ne kövessük el azt a hibát, hogy megfeledkezünk az inkluzív, zöld, intelligens gazdaságról. Tehát ne ismételjük meg a Lisszaboni stratégia kapcsán elkövetett hibákat. Most határozzuk meg az Európa 2020-as stratégiát, illetve hajtjuk ezt végre, és természetesen a következő tervezési időszak költségvetéséről is most folyik a vita a 2014-től 20-ig tartó időszakig. Ezért nagyon világosan tisztában kell lennünk azzal, hogy mit is akarunk elérni, mert egyébként nem lesz kötelező érvényű nemzetközi szerződés. Hát én szerintem elég valószínűtlen, hogy ilyen egyáltalán megszülethet, de legalább dolgozzunk e felé. Cselekvési tervet, világos célkitűzésekkel meg tudunk fogalmazni. Köszönöm. Vielen. Köszönöm szépen. Most a szót a belga parlament képviselőnek Snoy asszonynak adom meg. Euh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Tehát én itt most mint a Fenntartható Fejlődés Bizottságának elnökeként beszélek, az Összövetségi Parlamentünkben működik ez a bizottság. A nemzeti gyász miatt nem tud itt lenni az elnökünk, a svájci baleset következtében van ez a megemlékezés. Tehát elfogadtunk egy határozatot a Rio Plus 20-szal, és azt kérjük a belga kormánytól és rajtuk keresztül az összes európai partnerünktől, hogy a Riói konferencián ezt védelmezzük. Én csak néhány aspektust szeretnék megemlíteni a kormányzással kapcsolatban. Az állásfoglalásban hangsúlyoztunk néhány dolgot, például azt, hogy meg kell erősíteni az ENSZ környezetvédelmi programját, az, és ezt át kell alakítani egy ENSZ szervezeté, egy ügynökségé. Tehát egy jobb környezetvédelmi irányításra van szükség, és egy nagyobb erőt kell, hogy adjunk, és nagyobb koherenciát hogyha megnézzük más sok oldalú egyezményt, például mint amilyen létezik a kereskedelem területén, ugyanígy ehhez hasonlót kell, hogy létrehozzunk. Fontos, hogy a csúcsnak a résztvevői elindítsanak egy olyan stratégiát, ami a különböző multilaterális környezetvédelmi egyezmények koherenciáját biztosítja. A Riói egyezmény, a klíma, a biodiversitás és egyéb kérdéseket összhangba kell egymással hozni. Tehát mindenképpen a koherenciát akarjuk a nemzetközi szervezetek szintjén megerősíteni. A másik irányítási terület ezek pedig a mutatók. Tehát egyrészt fontos, hogy mérni tudjuk mondjuk az elért vagy nem elért eredményeket, és eh, egy más modell, fejlődés modell alapján tudjunk dolgozni. Ezért az állásfoglalásunk sajn, eh, hangsúlyozza, hogy a Rio Plus 20 egy alternatív növekedési modellt kell, hogy adjon, és túl kell, hogy mutasson a eh, GDP értékelésén a környezetvédelmi és gazdasági számák integrálására van szükség, fontos, hogy legyen mérési index, és az OECD programját is figyelembe kell venni. Tehát az új mutató modellekre van szükség, és ez kibővítse és magába foglalja a szociális, környezetvédelmi és gazdasági aspektusokat egyaránt. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezek az új mutatók meglegyenek, és ezek egy új fejlődési modellt hozzanak létre számunkra, és vegyük figyelembe az ökoszisztéma korlátait. Majd később még a zöld gazdaságról fogok szólni délután. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Miroslav Mutki, Ouski. Já děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl na začátek eh, pozdravit a přivítat. Köszönöm szépen, elnök úr. szeretnék önökhöz szólni. Mindenek előtt azzal kezdeném, hogy szeretném üdvözölni a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament képviselőit. Az előbb hallott bevezető szavakra szeretnék reagálni, és pedig a Dán parlament képviselőinek bevezetőjére. Nagyon fontosak a nemzetközi elkötelezettségek, nagyon fontosak a nemzetközi megállapodások. Azonban biztosítanunk kell azt is, hogy a nemzeti és a regionális kezdeményezések sem szenvednek csorbát. A globális megállapodások államok, kormányzatok között születnek. Nagyon fontosak ezek a globális szintű megállapodások, azonban nem feltétlenül célra vezetőek. Fontos az, hogy intézményi reformokat is végrehajtsunk, azonban a céljainkat nem szabad a reformok alárendelni. Mik a céljaink? A céljaink nagyon ambiciózusak. Konkrét eredményeket szeretnénk elérni. Melyek lehetnek ezek a konkrét eredmények? Például a vízvédelme, a ivóvízellátás, a biztos, biztonságos ivóvízellátás számomra nagyon lényeges kérdés. Természetesen a szegénység elleni fellépés is lényeges célkitűzés, nagyon fontos az, hogy az elsivatagosodást megállítsuk. Nagyon fontos védenünk a trópusi esőerdőket. Védenünk kell a biológiai sokrétűséget is. Fejlesztenünk kell a turizmust, azt a turizmust, amely nem káros a környezetre. Tehát eléggé sok ambiciózus célkitűzésünk van. Szerintem mindenképpen legyen prioritás a szegénység elleni intenzív fellépés. Ezt pedig a gazdaság kizöldítésével kell összekapcsolni. Pillanatnyilag válságban vagyunk, éppen ezért mindent meg kell tennünk. Köszönöm. Most Lukasz kolléga kap szót, aki az ÉSZT Környezetvédelmi Bizottság elnöke. Ja, eh, Köszönöm szépen, elnök úr. felmerül a lehetőség, hogy új mutatókat kellene létrehoznunk, új rendeleket elfogadni, vagy új intézményeket felállítani. De van egy probléma. Európában ez általában úgy működik, hogy ha valami újat létrehozunk, akkor ez az újdonság azzal jár, hogy rengeteg újabb bürokratikus eljárás jön létre, és rengeteg új tisztviselő foglalkozik ezekkel. Tehát ha új intézményeket hozunk létre, akkor nagyon bölcsen kell eljárnunk. Ami pedig a nemzetközi együttműködést illeti. A következőket mondanám. Mondjuk egy nemzetközi környezetvédelmi bíróság talán felállítható lenne, ez egy fontos intézmény lehetne. Nem csak azért, hogy garantáljuk mondjuk a rendeletek alkalmazását, és a szabályok alkalmazását, jogszabályok alkalmazását, amelyeket elfogadtunk, hanem azért is, hogy a kétarcúságot meg tudjuk szüntetni a világon. Mert lehet beszélni a globális felmelegedés elleni küzdelemről, arról, hogy a zöld gazdaság felé közelítünk, tehát itt Európának tényleg modellként, példaként kell élen járnia. Másfelől arról is gondoskodni kell, hogy a saját házunk táján is minden rendben legyen. Például, mi van az energia előállítással Európában? Vajon tisztában, tiszteletben tartjuk az összes környezetvédelmi előírást? És mi van akkor, hogyha például Oroszországból importálunk energiát? Akkor semmilyen aggályunk nincs, mindenféle gond nélkül importáljuk ezt az energiát, amelyet esetleg úgy állítottak elő, hogy közben a környezetet tönkretették. És mondhatnék még egy példát. A hulladék exportja. Európából a hulladékot a harmadik világországaiba exportáljuk. Itt összegyűjtjük és szelektíven válogatjuk ezt a hulladékot, majd aztán a harmadik világországaiban köt ki ez a mennyiség. Tehát ne legyünk kétarcúak. Végül pedig a válság, szörnyű dolog, az igaz, de a válságból való kilábalás azt hiszem még ennél is rosszabb. És én nagyon félek például attól, hogy a világ autógyártói csak arra várnak, hogy mikor lesz egy újabb gazdasági fellendülés. Hiszen képzeljük el, hogy mennyi autó vár a gyárakban. Köszönöm szépen. Wally kolléganőnek szeretném átadni a szót a Brit Parlament Környezetvédelmi Bizottsága nevében. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ez a konferencia nagyon fontos. Néhány dolog eszembe jutott, amely jellemző lehet a brit perspektívára. Szerintem nagyon fontos az, hogy a nemzeti parlamentek használják ki a júniusig fennmaradó időt, hiszen tudatosítani kell nemzeti szinten is Rio fontosságát. Remélem, hogy a nemzeti vezetők elgondolkoznak azon, hogy hogyan járulhatnak hozzá az európai célkitűzésekhez nemzeti szinten a legjobban, hiszen olyan dolgokról van szó, amelyek mindent, mindenkit érintenek. A mi miniszterelnökünk például nem óhajt elmenni Rióba. A lehető legerősebb tárgyaló pozíciót kell kialakítanunk, és eh, például a kolumbiai delegációval is beszélnünk kell a fenntartató célok eléréséről. Tehát eh, június és a mai nap között van időnk. A harmadik dolog, amit szeretnék megemlíteni, az az, hogy mennyire fontos a nemzeti parlamentek szerepe. Emlékezhetnék a francia felszólalóra, hogy eh, mennyire fontos például az oktatás kérdése. Nagyon fontos az, hogy szenzibilizáljuk a lakosságot, hiszen az emberek egyszerűen nem értik, hogy miről van szó. Nem tudják, hogy mennyire fontos a fenntartató fejlődés. A pénzügyminiszterek a gazdasággal foglalkoznak, és nem veszik figyelembe a fenntartató fejlődés kérdéseit. Szeretném megkérni itt a különféle parlamentek képviselőit, hogy nézzék meg, hogy a saját szakbizottságuk hogyan tudna a nemzeti parlamentekben tudatosítási kampányokat végrehajtani. Nagy a külső nyomás, nem csak a kormányzatok, nem csak a miniszterek legyenek a céljunk, célunk, hanem a parlamentek is, hogy egyszerűen mindenki felfogja, hogy paradigmaváltásra van szükség. Itt nem csak Rióról beszélek, nem csak Rióig kell ezt megtennünk, hanem a Rió utáni évekre is, hiszen a következő generáció életéről van szó. Éppen ezért nagyon szeretnék megkérni mindenkit, hogy tudatosítsa ezt a problémát. Köszönöm szépen, Wally asszony. A következő felszólaló Kukovics asszony az Európai Parlament rész. Lépa, gospod predsednik, Köszönöm szépen, elnök úr. Rio lehetőséget biztosít számunkra, hogy választ adjunk azokra a kérdésekre, amelyek a válsággal függenek össze. Nagyon fontos az, hogy fenntartható legyen a fejlődés, hiszen kevés a természeti kincs, például a víz. Amennyiben a természeti kincsek egyre csökkennek, az összehasonlítható egy krónikusan beteg ember állapotával. Annak az embernek meg kell változtatni az életmódját, többet kell mozognia, más kell enni. Elképzelhető az is, hogyha valaki ki akar gyógyulni egy betegségből, akkor a feje tetejére kell állítani az életét. Nekünk is ezt kell csinálni, hogyha szeretnénk a válságból kilábalni. El kell gondolkoznunk azon, hogy mennyire értékesek a természeti kincsek. De Szükség van természetesen a növekedésre is, hogy a fiatalok munkát kapjanak. Azonban sokkal kevesebb természeti kincset kell felhasználnunk a növekedés érdekében. Talán nem tűnik ez logikusnak, azonban valahogy meg kell szoknunk ezt az új logikát. Fontos, hogy a kormányzatok példát mutassanak, és formálják az emberek tudatát. A fenntartható fejlődés tekintetében nagyon fontosak azok, akik innovációkat fejlesztenek ki, tehát például a vállalatok. A 2020-as programban ez szerepel is. Lényeges az, hogy a pénzügyi szempontokat is integrált megközelítésben alkalmazzuk. Nagyon jó az, hogy ma itt lehetünk az Európai Parlamentben, is hallhatjuk egymást, hiszen így könnyebben ura leszünk a válságon. Köszönöm szépen, Kukovics asszony, és köszönöm ezt a nagyon szép hasonlatot a krónikus beteg emberről. Most ismét nemzeti parlament, és pedig a luxemburgi parlament környezetvédelmi bizottságának részéről Bódem kolléga. Merci, monsieur le... Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék köszöntet mondani, és egyben gratulálni is az Európai Parlamentnek, azért, hogy létrehozták ezt a rendkívül érdekes vitát. Nagyon sokan, akik előttem szóltak, hangsúlyozták, hogy mennyire fontos szerepet kell játszani az Európai Uniónak a Rio Plus 20-as csúcson. Kopenhágában egy eh, bizonyos kakofóniát tapasztalhattunk az európai véleményeket eh, tekintetében sok olyan állam és kormányfő volt, akik nem koherensen beszéltek. Dörbenben egészen más volt a helyzet. Egy szóvívője, egy tárgyalója volt a az Európai Uniónak, ez pedig a klímaváltozásért felelős biztos volt. Szövetségeket kerestünk a fejlődő országokkal, és úgy érzem, hogy akik nem akartak előbbre lépni, azokat is rákényszerítettük, hogy egy kicsit több, nagyobbat lépjenek, mint szerették volna az ülés előtt. Rióban fontos lenne, hogy ugyancsak fontos szerepet, vezető szerepet játszunk, keressük a szövetségeket, és erősítsük meg azokat, amelyeket már eddig létrehoztunk. Megint fennáll a kockázat, hogy sok kormány és államfő legyen, lesz ott, de nem szabad, hogy ebből vélemények zűrzavara alakuljon ki az unió tekintetében. Tehát véleményem szerint arra kell koncentrálnunk, hogy az a, az egy személy mögé álljunk fel, aki ezt a, az európai delegációt vezeti. Úgy vélem, hogyha szövetségeseket akarunk a fejlődő országokból, és többet akarunk tenni, mint mások, akkor meg kell tartanunk azokat az ígéreteket, amelyeket tettünk. Úgy gondolom, hogy rio óta az elmúlt 20 évben nagyon sok ígéretet tettünk, de sajnos ezeket nem mindig tartottuk be. Emlékeztetnék egy dologra, például a fejlesztési segélyekre. 0,7%-ot ígértünk a GDP arányában, a fejlőd, de hány Európai Uniós ország adja meg ezt? És szerintem ez egy lehetőség lenne, hogy többet tegyünk a fejlődésért, a fenntartható fejlődés érdekében a legkevésbé fejlett országokban. Valamennyien együtt egyetértünk, és úgy gondoljuk, hogy konkrét lépéseket kell tenni, mérhető, számszerűsített eredményekre van szükség. Természetesen meg kell erősíteni, ahogy ezt nagyon sokan elmondták, és szerintem ahogy jól Leiden mondta, egy fenntartható fejlesztési tanácsot kell létrehozni, amelyik nyomon követi, hogy mit kell tenni, és hogy azokat a lépéseket valóban meg is tegyük, tegyék. Továbbá egy bizonyos jóléti mutatót is ki kellene alakítani, ami egy kiegészítője lenne a bruttó hazai terméknek, a GDP-nek, oly, és ez azért lenne szüksége, hogy, hogy ez egy nemzetközileg elismert mutató legyen, és így sokkal könnyebben lehet majd mérni a fejlődés eredményeit. Köszönöm szépen. Most a Tweede Kaber képviselője, van der Werft kolléganő kap szót. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel om hier te zijn. Een hele goede bijeenkomst. In Nederland is het... Köszönöm. Hollandiában igazából uh, a fa ünnepe van, tehát ez azt jelenti, hogy a természet sokrétűségét ünnepeljük. A zöld gazdaságról beszélünk. A zöld gazdaság nagyon fontos számunkra. Nagyon fontos kialakítani arról egy képet, hogy hogyan tudjuk a gazdaságot az ökológiával összeegyeztetni. Arról szeretnék most szólni, hogy a közös európai víziónk a zöld gazdaság. Nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük ezt a politika alakításában. Nagyon fontos az, hogy az állampolgári szervezetek, a civil szervezetek és az ipar is magáévá tegye ezt. Például Hollandiában általában találkoznak ezek a szervezetek. Hollandiában nagyon fontos az, hogy közösen állapodjunk meg a célokban és az eszközökben. Tehát itt nem csak jogi, illetve gazdasági célokról van szó, hanem szociális célokról és szociális szempontokat is figyelembe kell vennünk, hogy hogyan lehet részesedni a zöld gazdaságban. A zöld kormányzás is nagyon fontos. Most arra utalok, hogy az UNEP szerepét mindenképpen erősíteni kell, ezt az előttem szólók is mondták már. Nagyon fontos lépés lenne ez előre. Lényeges az is, hogy a kormányzatok helyi módon gondolkozzanak, de globálisan cselekedjenek. Párnyó úr a következő felszólaló. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, örömmel vagyunk itt a nemzeti parlamenti képviselő kollégákkal, hogy megbeszéljük ennek a Rio Plus 20 csúcsnak az előkészítését. Itt az alkalom, hogy elmondjuk, hogy 20 éve óta, ugye 92-ben volt Rio, aztán Johannesburg, és most itt van Rio, milyen eredményeket értünk el, illetve milyen visszalépések történtek, illetve hol vannak azok a vörös határvonalak, amiket meg kell húznunk, a júniusi csúcsalkalmával. Engedjék meg, hogy néhány dolgot felvessek, ahogy Gargandi kollégánk is említette, nagyon komoly az, er, az ENSZ irányítási ö, problémának a kérdése. Tehát fontos, hogy e, ne csak csúcsok legyenek, ahol megvan a jó szándék, hanem ezek egy realitása is legyen, és a közvélemény számára realitássá váljon. És egy olyan irányítás, mint amit kollégám említett, hogy a WTO-hoz hasonló valamilyen irányítás legyen a környezetvédelem területén is, ez nagyon fontos. Fontos továbbá, hogy a civil társadalom nagyobb és jobb képviseletet kapjon ezekben a nemzetközi intézményekben, úgy ezt már beszéltük, vagy például a kopenhágai csúcson volt ez három évvel ezelőtt. Ugyanazt látjuk, hogy nem lehet ezt a ö, szakadékot fenntartani a kormányok és a civil társadalom között. Aztán fontos az is, hogy visszanyerjük a szavahihetőségünket fenntartható fejlődés vonatkozásában. Gondolok itt mindenek előtt arra a harcra, amit folyamatosan vívni kell egy-egy ilyen csúcs alkalmával, ami klímaváltozás területén. 250 millió klíma menekült van, és se, ha semmi nem történik, akkor ennyien lesznek 2050-ig vagy például fontos az, hogy pontosan tudjuk, hogy a zöld alap, amit létrehoztunk a közelmúltban Dörbenben, az, amit Cancúnban is elmond, megerősítettünk, de egyetlen egy dollár vagy egy centet sem láttunk. 100 milliárd dollár lesz az iparosodott országok részéről 2013-2020-as időszakban éppen azért, hogy a szegénység ellen küzdjünk és egy növekedési politikát segítsünk kialakulni. Reméljük, hogy Rio 20 egy nagyobb szavahihetőséget eredményez majd. Köszönöm szépen, Parnyó úr. Most Falak képviselőnek adom át a szót a lengyel parlamentből. A Környezetvédelmi Bizottság elnök helyettes asszonyának. Jednym z instrumentów dla osiągnięcia celów w zakresie osiągania. Köszönöm. Remélem, hogy a Rio plusz 20 nem csak gazdasági, nem csak ökológiai, hanem szociális célokkal is foglalkozik majd. Ez pedig egy olyan politikának a rajza, amely alkalmazkodik a klímaváltozáshoz. Például, amennyiben az új munkahelyeket létre szeretnénk hozni, akkor azokat a területeket is meg kell néznünk, amelyek szorosan összefüggenek a fenntartató fejlesztéssel és fejlődéssel. Mindenképpen eh, alkalmaznunk kell eh, eddigi felismeréseinket ezen a területen. Ez a feladat pedig eh, a gazdasági döntéshozóké, azonban a politikai döntéshozóké is. Ám nem szabad például a tudományos intézeteket és az egyetemeket sem kifelejteni. Roppant lényeges az, hogy figyelembe vegyük a társadalom szükségleteit és a társadalom szükségleteit pedig eh, befolyásolni is tudjuk, eh, amennyiben megmutatjuk a polgároknak, hogy eh, ők saját maguk is képesek befolyásolni a környezetüket, és pedig úgy, hogy megfelelő környezettudatos módon élnek, és környezettudatosan hozzák döntéseiket is. Nagyon fontos az, hogy ez a mindennapi fogyasztási szokásaikban is visszatükröződjön. A civil társadalom fejlődése sem választható le a környezetvédelem problémáitól. Fontos az, hogy a lakosságnak megfelelő hozzáállása legyen a fenntartató életstílushoz. Köszönöm szépen. Polak asszony az EP nevében. Judit Merkis kap szót utána Vittorio Pródi. Thank you, Thank you so much, colleague. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, azt hiszem kiváló lehetőség, ez egyedülálló esemény a mai mostani parlamentben ez a nap. Remélem, hogy a Riói konferencia is ilyen lesz. Megköszönöm a Dán kolléga megjegyzéseit, és köszönöm, hogy emlékeztetett minket arra, hogy gondolkodjunk globálisan, cselekedjünk lokálisan. És a Riói konferencia a mikroszintről szól, a lokális szintről, mert olyan sok globális esemény zajlik, amely a makroökonomiáról, a makroekonomiával foglalkozik, de hát úgy kell foglalkozni, úgy kell bevonni mindenkit, mint 20 évvel ezelőtt. Rio célja, hogy mindenkiben tudatosítsuk, hogy hova is megy a világ, hova tart a világ. Barózó úr már egyetértett abban, hogy eljön, a Dán miniszterelnök, nem tudom, hogy eljön-e. Ha a Dán miniszterelnök is jelen lenne, az biztos, hogy erősíteni az Európai Unió képviseletét. Aztán az is nagyon fontos, hogy konkrétan fogalmazzunk. Tehát valami fajta jogszabályi kereteket tárgyaljunk meg. Ami a nyersanyagokat illeti, már sikerült némi javulást elérni. Az Egyesült Államok által elfogadott törvényre gondolok, illetve az átláthatósági irányelvre, amelynek az elfogadása folyamatban van az EU-ban. Hát szokás szerint most egyelőre a gazdaságban legfontosabb nyersanyagok áramlásáról szól, de hát ennek a környezetvédelemről és a társaságok felelősségéről is kellene, hogy szóljon. Tehát, hogy mit teszünk mi szerte a világon, milyen hulladék keletkezik, ennek milyen környezetvédelmi hatása van, és ez legyen átlátható annak érdekében, hogy változtatni tudjuk. Tehát lehetne ez esetleg az egyik téma Rióban. Meg tudnánk-e beszélni mondjuk egy ilyenfajta Dodd-Frank átalakulást, a nulla hulladék gazdaság megvalósításához ez nagyon segítene. Néhány másodpercen van még, tehát el tudom mondani, hogy ugye a víz évéről van szó, amely nagyon közeledik, pont ilyenkor nagyon fontos a víz témájára felhívni a figyelmet. A gazdaságunk olyan helyzetbe kerül már, hogy nem csak a földért folyik majd a küzdelem, illetve a kitermelhető természeti erőforrásokért, hanem a vízért is, tehát a gazdaságban komoly harcokat vívnak majd a vízért, és ez is az egyik fő téma kell, hogy legyen jóban. Köszönöm szépen, Vittorio Prodi következik, és utána Pirillo úr. Először Vittorio Prodi. Ehm, Köszönöm szépen, elnök úr. Hát abból indulok ki, hogy a természetes erőforrásaink korlátosak. És én ebből gondolom azt, hogy szükség van arra, hogy a személyek jogát lefektessük, tehát hogy az emberi jogok között szerepeljen ez, hogy mindenkinek joga van az erőforrásokhoz fenntartható módon. Milyen helyzetben vagyunk most? Kölcsönös függést tapasztalunk már most és ezt a kölcsönös függést látva olyan módon kell kezelnünk a természetes erőforrásokat, hogy konszenzust alakítunk ki. Tehát szerintem abszolút szükség van arra, hogy megreformáljuk a nemzetközi intézményes kereteket. Honnan tudunk kiindulni? Hát nyilván az ENSZ szervezetéből, és az ENSZ-nek a felelősséget is magára kell vállalni a Bretton woods intézményekért, és a többi intézményért is, mint például a Nemzetközi Világkereskedelmi Szervezet, mint a Világkereskedelmi Szervezet. Ezt azért mondom, hogy a témának valóban fontosságot tulajdonítsunk, és komolyan foglalkozzunk az erőforrások kimerülésével de hát arra is szükség van, hogy a társadalmunk kevésbé legyen anyagias. Tehát egyszerűen meg kell érteni, hogy hogyan és mibe kell beruházni, hogyan tudjuk az embereket bevonni ebbe, hogyan tudjuk az emberek képességeit még jobban kihasználni, hogy ők is részt vegyenek az intézmények irányításában minden szinten. Végül pedig még egy valamit szeretnék kiemelni. Nagyon fontos, sőt abszolút szükség van arra, hogy megvalósuljon még egy koncepció, a közjó elve. Erre már emlékeztettek mások is, de pontosan tudni kell, hogy innen kiindulva hogyan tudjuk ezt a közjót elérni, és hogyan tudjuk a polgárokat is ebbe bevonni. Köszönöm szépen, Vittorio. Most pedig Pirillo kolléga következik. Muchas gracias, señor presidente. Eh, yo eh, quiero mostrar mi satisfacción por la unidad. Köszönöm szépen, elnök úr. El kell, mondj, kell mondjam, hogy eh, azt hiszem, hogy nagyon jó dolog az, hogyha valamennyien egyetértünk a kritériumokban és az elérendő célokban. Én is egy kicsit aggódom, mert a csúcs keretében látni kell, hogy gaz, nemzetközi gazdasági válságot élünk, és ez a válság nagyon sok megszorítást jelent, és különösen a klímaváltozás elleni küzdelem területén miközben vannak olyan módosítások, amik a fenntartható fejlődéshez elengedhetetlenek. Például itt beszélünk arról, hogy a milyen korlátozások legyenek a ö, légtérben, és más országok pedig nagyon komoly gazdasági megszorításokat jelentenek be. Ez nagyon fontos az állampolgároknak is, de a kormányok pedig a nagy vállalatok nyomását kell, hogy elszenvedjék. Kétségtelen nagyon nagy a kísértés és figyelembe véve a válság jellegét, itt nagyon nagyok a kísértések. A szociális elemeket is figyelembe kell venni. Ez véleményünk szerint alapvetően fontos. Hogyha nem veszük figyelembe a szociális elemeket, akkor nem lesz fenntartható fejlődés sem, még akkor sem, hogyha a környezetvédelmet szeretnénk megvédeni. Tehát nekünk képviselőknek nagyon oda kell figyelnünk, perc, hogyha van egy a csúcs egy kicsit más kontextusban jönne létre, lehet, hogy egészen más lenne a helyzet. De itten nagyon sok esetben a válságot használják fel fekete bárányként, sőt, tulajdonképpen vissza is élnek ezzel. Tehát kell, hogy legyen egy kilábalási lehetőség, és nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy arra, abba az irányba menjünk, amit eddig is képviseltünk. Szóló Köszönöm, Tiszoló Tilos kolléga, Anna Rospa és Hibner kolléganő kap szót, és ezzel a végére értünk a listának. De kolléga Lisolo Jelos? Lisolo Jelos kolléga? Nincs itt? Akkor Anna Rospa. Tak for, formand. Først en hjertelig velkommen. Köszönöm. Szeretném üdvözölni a nemzeti parlamentek képviselőit ezen a megbeszélésen. Köszönöm, hogy eljöttek. Köszönöm eh, Laklin asszonynak, hogy eh, a Dán elnökség stratégiájáról beszélt, illetve a közös célkirűzéseinkről. Itt eh, kiemelendőnek tartom, hogy az a probléma, hogy nagyon különbözőek az emberek szükségletei, nagyon különbözőek az érdekeik, szükségleteik, de mindenképpen az a lényeges, hogy a globális szükségleteinkben összhang legyen. Nagyon fontos a harmadik világ pénzügyi támogatása, nagyon fontos az, hogy megfelelő fenntartató módon történjen ez. Nagyon fontos az, hogy különféle projektekkel támogassuk a harmadik világ országait, és pedig a fenntartható fejlődés tekintetében. Azonban a pénzek végesek. Éppen ezért minél több konkrét projektre van szükségünk. És nagyon fontos az, hogy ellenőrizzük, hogy mit kapunk a pénzünkért, milyen projekteket. Európában nagyon figyelünk arra, illetve figyelnünk kell arra, hogy hogyan bánunk a természeti kincsénkkel. Ez vonatkozik a vízre, az élelmiszerre is. Nagyon fontos az, hogy a harmadik világban is tudda tudatosítsuk ezt a problémát, hogy tudatosan figyeljenek a kincseikre. Itt nagyon fontos a megfelelő természeti kincs történő gazdálkodás, és nagyon fontos például a fenntartató táplálkozás, hiszen a táplálékot is ide számítom. Tisztelt kollégák, sokan szóltak már például az esőerdők kiirtásáról. Nagyon lényeges probléma ez, hiszen ez eh, tarthatatlan. Az esőerdők kiirtása roham léptekkel rontja a levegő minőségét, és növeli az ózon hatást. Fontos az, hogy eh, a harmadik világnak eh, ne legyen szükség arra, hogy például erdőt írtson a fejlődés tekintetében. Köszönöm szépen, Anna Rosbach. Most Kiszoló Kelosz kolléga kap szót. Elnézést kérek, ha rosszul ejtettem a nevét. Köszönöm. Ε, ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει ένα ηγετικό ρόλο στην ε, διάσκεψη για το... Köszönöm. A Rio Plus 20 csúcs tekintetében két dologról van szó kötelező jellegű célokról, és egy olyan stratégiáról, melynek eredménye az kell, hogy legyen, hogy a célok többségét eh, mindenki támogatni tudja. Az a benyomásunk, hogy a tíz évvel ezelőtti csúcson, a 2002-es Johannesburgi csúcson mégiscsak elkövetek néhány hibát, hiszen nem volt közös stratégia, nem volt közös célmeghatározás. Éppen ezért nem volt sikeres a Johannesburgi konferencia. Végezetül pedig óriási nyomást észleltünk, és a nyomásnak köszönhetően és a célok hiájának köszönhetően lett ebből a konferenciából az, amit láttunk. Fontos az, hogy a riói csúcs ne legyen bal siker. Éppen ehhez szükséges a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament együttműködése is. Együtt kell működnünk azonban az Európai Unión kívül lévő parlamentekkel is, hogy megfelelő módon előkészítsük a Rio Plus 20-at. A civil társadalmat is mindenképpen megfelelő szinten képviseltetni kell, hiszen eh, nagyon fontos az, hogy a mai válság ne árnyékolja be a fenntartható fejlődésről kialakított célkitűzéseinket. Fontos az, hogy a szociális kohézió és a fenntartható fejlődés a zöld gazdaság talaján kerülje megszervezésre a konferencia. Hibner kolléganő kap szót. Köszönöm szépen. Húsz évvel eh, az első konferencia után megpróbáljuk eh, megnézni az eredményeket, megpróbálunk mérleget vonni, és megpróbálunk kitekinteni a jövőbe is. Azonban, hogyha mérleget szeretnénk vonni, meg kell válaszolnunk azt a kérdést, hogy mit is értünk egyáltalán a fenntartató fejlődés alatt, hiszen más Afrikában és más az Európai Unióban ennek a szónak a jelentősége és a jelensége. Először is tisztáznunk kell az alapfogalmakat. Tisztáznunk kell, hogy mely tényezőket vonunk be a fenntartató fejlődésbe. Tehát például, hogyha az afrikai fejlődést összehasonlítjuk az Európai Unióéval, akkor ez csak is félrevezető lehet. Nagyon fontos az, hogy tisztázzuk, hogy milyen kritériumokat hasonlítunk össze az Európai Unión belül, hiszen az Európai Unión belüli fenntartható fejlődés egy összképet ad. De az is elképzelhető, hogy a nemzeti fenntartható fejlődések, a regionális fenntartható fejlődések összessége ez. Így, ha megteszük ezt az összehasonlítást, akkor jobban koncentrálhatunk arra, hogy hogyan, lehet, hogyan lehet zöldebb a gazdaság, a közlekedés, a turizmus, és így tovább. Azonban ez nem lehetséges szociális párbeszéd nélkül. Csak is amennyiben a szociális partnereket, az egész társadalmat bevonjuk a párbeszédbe, csak akkor tudunk kielégítő közös megoldást találni. Dialógus nélkül, az alsó szint bevonása nélkül, társadalmi elfogadottság nélkül, nem fogunk fenntartható fejlődést elérni. Egy jó példa erre az energia. Az energia támogatása, illetve az energia nem támogatása. Tehát a lakosság nem támogatja például az atomenergiát. Nagyon fontos az, hogy közös fogalmakat hozzunk létre. Köszönöm szépen a felszólalók listáját. Ezzel lezárom. Most pedig szeretném Loklin kolléganőnek átadni a szót a Dán Parlament Környezetvédelmi Bizottságának elnökének, hogy foglalja össze a délelőtti vitát. Ezután pedig az összes vendégünket meghívjuk egy ebédre, az Európai Parlament Martin Schulz a vendéglátó, és eh, a ebéd során pedig eh, tovább folytathatjuk a megbeszélést. Köszönöm szépen. Mindenkinek megköszönöm az aktív résztvételt ebben a vitában. Azt hiszem nagyon jó eszmecserét folytattunk, és ebből a vitából is látható volt, hogy mindenkinek jó emlékei vannak a 92-es Riói csúcsról, és arról a lelkesedésről, ami ott jellemző volt mindenkire a fenntartható fejlődés iránt. De hát azt is el kell ismernünk, hogy sok szempontból egészen idáig nem tudtuk elérni azt, amit már akkor terveztünk. És amikor arról beszélünk, hogy hogyan tudnánk egy kicsit mozgásba hozni a dolgokat, akkor talán az első lépés a tudatosság erősítése, és Foli asszony az Egyesült Királyságból nagyon jól fogalmazta meg ezt. Hát először arról kell gondoskodnunk, hogy a saját hazánkban a közvélemény tisztában legyen az eseményekkel, és tudja azt, hogy mi történik és miért. Tehát ezt a lelkesedést ragasszuk át másokra is, de nagyon fontos a tájékoztatás, az emberek informálása, ugyanúgy, mint a 90-es évek elején. Akkor is, akkor ugye a 21-es napi rendet próbálta a civil társadalom erősíteni, népszerűsíteni. Parlamenti kollégáinkkal és kormányainkkal is együtt kell működni természetesen, és ami engem illet, én Dániában most az egyik a a kormánykoalíció egyik pártjának tagja vagyok, tehát nem nehéz ez a feladat, hiszen egyetértünk ebben a témában. De amikor majd a Riói nap, a Riói konferencia napja eljön, akkor biztos vagyok egyébként benne, hogy a Dán miniszterelnök is ott lesz, akkor fontos, hogy a megfelelő dolgokat mondjuk, és hogy helyesen járjunk el. Tehát fontos, hogy például a Dán miniszterelnök is határozottan lépjen fel, és az Európai Unió ne egy olyan szereplőnek tűnjön, amely vonakodik, nem hajlandó tárgyalni, hanem egy aktív, élenjáró tárgyaló fél legyen. Tőkis kollégával nem értek egyet. Szerintem fontosak a nemzetközi szervezetek struktúrák. Hát nem biztos, hogy elegek a kislépések. Már húsz éve kislépéseket próbálunk tenni. A paradigmaváltást most próbáljuk elérni. Egy nagy lendületre van szükség, amely föntről érkezik. Tehát kellenek kormányzati struktúrák, amelyek sokkal szigorúbbak. Én nagyra becsülöm azokat a véleményeket is, amelyek a Nemzeti Környezetvédelmi Bírósági Rendszerről hangzottak el, vagy a WTO-ról, tehát ezek a szervezetek segíthetnek bennünket abban, hogy a kétarcúságot csökkentsük. Tehát hogy lehet az, hogy a külföldről energiát és termékeket veszünk, akkor nem fogalmazunk meg igényeket, vagy milyen igényeket, elvárásokat fogalmazunk meg. És ezért egyébként be kell vonni az üzleti világot is a munkába. A CSR napirend végrehajtásában ennek mind szerepet kell játszania. Talán azt is meg kellene próbálni elérni, hogy kötelező érvényű szerződés szülessen, vagy hogy ez kerüljön fel a napirendre, hogy aztán tovább lehessen lépni. Volt még valami, amit mondani szerettem volna, nem tudok mindenre reagálni, ami elhangzott. Nagyon-nagyon sok érdekes és hasznos véleményt hallottunk. De talán még így zárásként azt mondhatnám, hogy ne feledkezzünk el az óriási különbségekről. Európában azt hiszem, mi nagyon könnyű helyzetben érezhetjük magunkat, a kohéziót megvalósítani, rendszereket átalakítani, megreformálni könnyebb, de hát a hatalmas különbségek, szakadékok a világ egyes országai között a Riói konferencia témája is lesznek tehát máshol nagy a szegénység, a világ más részeiben, más részein nehezebb a helyzet, és fontos ennek is a tudatában lenni, hogy egy kicsit kiváltságosak vagyunk itt Európában. Ez a 0,7%-os segítségnyújtási cél, tehát ugye a fejlesztési együttműködésre fontos. Nem tudom, hogy hány ország aktív ebben, az én hazám igen, de tulajdonképpen a fejlett világ valamennyi országa kellene, hogy segítsen, hogy ezt a szakadékot megszüntessük, és hogy a fenntartható fejlődés valóban sikertörténet legyen mindenütt. Azt hiszem, most már csak az maradt hátra, hogy elmondjam, hogy konkrét célokra van szükség, konkrét célkitűzésekre. A globális fenntartható fejlődési célkitűzéseket támogathatjuk, amelyeket Kolumbia fogalmazott meg, és remélem, hogy önök is, amikor majd hazatérnek a saját nemzeti parlamentjeikbe, és beszámolnak erről, hogy mi történt az Európai Parlamentben, remélem, hogy tovább folytatják ezt az eszmecserét, és a politikai vezetőkre nyomást gyakorolnak. Még egyszer köszönöm, hogy eljöttek, és megköszönöm a lehetőséget, hogy önökhöz szólhattam. Köszönöm szépen. Nagyon jó végszót hallottunk. Köszönöm a részvételt. Mindenki látta, hogy mennyire sok és fontos témánk van. Auch verteidigen müssen. Az Európai Parlamentben és a nemzeti parlamentekben is foglalkoznunk kell ezekkel a problémákkal, hiszen az a nagy gondom, hogy a Rio Plus 20 konferencia még igazából nem érkezett meg a közvélemény szintjére. Még nem tudatosult az emberekben. Nagyon fontos az, hogy megfelelő kommunikációt folytassunk a 27 tagállamban. Jó az, hogy eljöttek ide, és most mindenkinek jó étvágyat kívánok, és 15 órakor kezdjük a vitát a második résszel. Itt van a környezetvédelmi biztos is délután, Janesz Potocsnik, utána pedig ismét megvan a lehetőségünk arra, hogy vitázzunk egymással. Mindenkinek jó étvágyat kívánok! az ülést ezen felfüggesztem.